Good morning, colleagues. It's, um... Jó reggelt kívánok, kollégák! Drámai napra ébredtünk. More or less certain about the outcome of, of the elections. Drámai nap ez. Hallotta mindenki az amerikai választások eredményét. Nagyon sok kialvatlan szemet eh, látok. Én magam is roppant korán keltem, követtem az amerikai elnökválasztások alakulását, lehet, hogy az eredményről eltérő véleményünk van, ahogy Barack Obama mondta ma reggel. Holnap is fel kell majd a nap. ahogy Leonard Cohen megfogalmazta ezt csodálatos költői szavakkal, a nyárnak vége, de az élet nem áll meg. Tehát itt sem áll meg az élet, mi is folytatjuk a munkánkat. A 15-ös napi rendi pontot a Tarantói Fact Finding eh, Mission ügyében eh, ezt töröltük, egész egyszerűen azért, mert senki sem tudott eh, elmenni, egyszerűen nem tudtuk tartani vállalásunkat. 437 per 2016-os petíció a 26-os napirendi pont alatt került megtárgyalásra gyerek jóléti kérdések Németországban. Hogyha nincs senkinek megjegyzése, akkor a napirendet elfogadatnak tekintem. Jegyzőkönyv elfogadásáról most nem kell beszélnünk, van egy pár bejelenteni valóm, azonban először is nagy örömmel jelentem be azt, hogy az Európai Ombudsman hivatalától Filip Kajmovic úr, remélem jól ejtem a nevét. Próbálkozom. Három hónapra a PETI szakbizottság titkárságán eh, tanulmányi cserén eh, vesz részt annak érdekében, hogy tanuljon tőlünk, és remélhetőleg mi is tanuljunk eh, tőle az ügyben, hogy az emberek, az állampolgárok aggodalmait hogyan tudjuk a legjobban kezelni. Ő pedig megtapasztalja, hogy mi hogyan működünk. Üdvözlöm tehát Filipet a csapatban. Úgy érzem, hogy ez a e, tanulmányi csere e, jó szimbolizálja azt, hogy az Európai Ombudsmannal milyen csodálatos együttműködés tartunk fenn. Remélem, hogy minél hamarabb e, a mi titkárságunkról is valaki ellátogathat az ombudsman hivatalához. Üdvözlöm még egyszer. Másodszorban a François a Nemzeti TV Társaság a holnapi ülésünk egy részét majd 11 órától egy stábbal követi. Hát ez olyan, nem olyan nagy hír, hiszen maga az egész ülés is élőben közvetítésre kerül az interneten, alapvetően ugyanoda tartozik az átláthatóság és nyitottság jegyében. Tesszük mindezt! Akkor csapjunk a lovak közé, workshop. A fogyatékkal élők jogai a petíciók tükrében. A C szakpolitikai osztály szervezte ezt, akit Ottávio Marzocchi képvisel, akit szintén üdvözlök itt a pódiumon. Nagy örömömre szolgál, hogy minden jelenlévőt köszöntetek ezen a mm. fontos eseményen, illetve mindazokat, akik az interneten követik ezt az ülést. A fogyatékkal élők jogairól szól ez a mai workshop, vagy műhely munka. Azért szerettük volna ezt megrendezni, mert nagyon sok olyan panaszt, petíciót kapunk, amelyek eh, ezzel a témával függnek össze. Tolmácsolás minden hivatalos nyelven rendelkezésre kívül a cseh, észt, finn, litván, portugál és szlovén nyelveket. Nemzetközi jelnyelvre is biztosítunk tolmácsolást. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy ezt a workshopot az interneten élőben közvetítjük, ami azt jelenti, hogy minden hozzászólás felvételre kerül. A... Ahogy azt már említettem, a Petíciós Bizottság éves eseményeinek sorába illeszkedik ez a mai workshop. Alapvetően az ENSZ fogyatékkal élők jogaira vonatkozó egyezményének végrehajtása keretében eh, nekünk egy védő védelmi szerepünk van. Ez az egyezmény, hogy azt tudják, az első ENSZ olyan eh, szerződés, amely kizárólag a fogyatékkal élők jogaival foglalkozik, és az első ilyen emberjogi szerződés, amelyet nem csak az egyes tagállamok, hanem az Európai Unió is aláírt és ratifikált. azt kívánja biztosítani, hogy a fogyatékkal élők jogai ugyanúgy érvényesülnek, mint bármely más emberi jog. A tavalyi év az Európai Unióban e, a fogyatékkal élők jogai szempontjából egy történelmi pillanat volt, hiszen a az ENSZ vonatkozó szakbizottság előtt Genfben augusztusban az első jelentést mutatták be. Ez a szakbizottság, ez szakbizottság nagyon fontos megállapításokat tett tett az európai intézmények, ennek ezekre reagálni is kezdtek. Egy-két példát hadd hozzak arra, hogy az Európai Parlamenten mit tett. A Foglalkoztatásügyi és Szociális Bizottság a Polgári Szabadságjogok Bizottságával, illetve a mi petíciós szakbizottságunkkal mi képviseljük az Európai Parlamentet az ENSZ CRPD hálózatában. Rosa Feragut és Soledad Cabezon Um, képviselik a petíciós bizottságot személy szerint ebben a munkacsoportban, a um, ENSZ munkacsoportban. Eh, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy két képviselőnk is eh, ott ül ebben az ENSZ munkacsoportban. A tavalyi év nagyon intenzív volt fogyaték fogyatékkal élők ügyei tekintetében. Helga Stevens eh, jelentését a plenárison fogadtuk el, júliusban. Tíz szakbizottság véleményezte ezt, beleértve a társult szakbizottság között a PETI és a LIVE szakbizottságokat is. Az elmúlt év során jelentős számú olyan petíció érkezett hozzánk, amelyeket a fogyatékkal élők, az érdekképviseleti szervezeteik, vagy az őket képviselő egyének nyújtottak be, különböző témákkal foglalkozva. Ez év szeptemberében egy tényfeltáró látogatást tettünk Szlovákiába annak érdekében, hogy kivizsgáljuk, hogy mi igaz abból, hogy állítólag a struktúrás alapokat nem megfelelően használják fel a bentlakásos intézmények esetében. Nos, én mm, elnököltem ezt a küldöttséget, és elmondhatom, hogy roppant érdekes és hasznos volt ez a látogatás. A jelentés tervezett amely részletesen leírjuk a látogatás során tapasztalatokat, és természetesen ajánlásokat is teszünk. Ezt a jelentést tervezetet a ma délutáni ülésünkön fogjuk, fogjuk ismertetni, amit logikus is, hiszen most a workshop után tök, teljesen több szempontból is teljesen logikus, hogy ezzel folytatjuk. A Marrakes szerződés dossziéja évek óta megoldatlan, vagy évek óta dolgozunk ezen, és nagyon örülünk annak, hogy szeptember 30-án több mint 20 ország ratifikálta ezt, és így életbe lépett a Marrakes szerződés. Úgy éreztük, hogy itt az, Európa, itt az ide, hogy az Európai Unió is haladéktalanul ratifikálja a marakesi szerződést. Ebben a szakbizottság az Európai Akadálymentésítési aktus témájában is véleményt nyilvánítunk. Kostantika Kuneva a fogalmazója ennek a véleménynek itt a, a szakbizottságunkban. 157 módosító intézmény érkezett, mit kívánunk tovább javítani az Európai Bizottság szövegén. Januárban fogjuk ezt megszavazni, addig ezt fogjuk tárgyalni. Azt hiszem, hogy összességében láthatják, hogy a mi szakbizottságunk, illetve az Európai Parlament mit tesz ezen a téren, ezen a szakpolitikai területen, és több olyan intézkedést is felmerül bennünk, amelyekkel a legjobban tudjuk kezelni a beérkező petíciókat. Úgy érzem, hogy ez a mai műhely munka nagyon jó lehetőség mindannyiunk számára, nem csak számunkra, hanem a vendégeink számára is, hogy kicsit elgondolkozzunk azon, hogy az év során milyen munkát végeztünk, illetve hogy mit kell még tennünk ezen a téren. A Peti Szakbizottságban, illetve általában az Európai Parlamentben szakértőink, a civil szervezetek képviselői segítségével remélhetőleg majd még hatékonyabban tudunk foglalkozni a fogyatékkal élő, hozzánk forduló polgártársaink aggodalmaival, nehézségeivel, annak érdekében, hogy az európai jogszabályoknak, illetve az ENSZ egyezménynek teljes mértékben érvényt szerezzünk. Most pedig nagy örömmel adom át a szót az első PANE megbeszélés moderátorának, barátomnak, kollégámnak, Rosa Esteras Feregutasszonynak. The floor is yours. Parancsoljon, öné a szó. Gracias, presidenta. Eh, efectivamente, empezamos ahora este... Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor elkezdjük a workshopot. A bizottságunkhoz érkezett sok olyan petíció alapján, amelyeket fogyatékossággal élők nyújtottak be. Köszönöm szépen a, azok megjelenését azoknak, akik megjelentek. Az Európai Parlament fogyatékossággal élőkkel foglalkozó intergrupjának elnöke is közöttünk van. Az arról gondoskodik, ez a csoport, hogy a fogyatékossággal élők is élvezhessék teljes mértékben a másokat is megillető alapvető jogokat. Az erre vonatkozó ENSZ egyezmény, tehát a fogyatékkal élők jogaival foglalkozó ENSZ egyezmény képezi munkán keretét, ennek alapján dolgozunk, valamint az a 2010 és 20 között időszakra érvényes európai stratégia a fogyatékossággal élők számára. Volt egy találkozó az ENSZ-ben pár hónappal ezelőtt, amelyen megtekintették azt, hogy az Európai Unió tagállamaiban mennyiben hajtották végre az UNCRPD rendelkezéseit, illetve hogy a végrehajtást hogy lehet az Európai Unión belül javítani. Többek között azt is kijelentették, hogy egy olyan keretet kell kialakítani, amely lehetővé teszi a nyomonkövetést, azt illetően, hogy valóban megvalósítják-e a rendelkezéseket. Az Európai Parlament egy bizottságon keresztül vesz részt ebben a munkában. Én is részt veszek benne, ugyanakkor az ombudsman is eh, igen aktívan tevékenykedik ezen a téren és az Európai Emberi Jogi Ügynökség, illetve a fogyatékosságokkal foglalkozó Európai Alap is. Az Európai Bizottság is foglalkozik ezzel az ügyel. Az első panelben két két tanulmányt fogunk bemutatni. Az első tanulmányt Mark Priestley kész fogja bemutatni. Ő professzor és a fogyatékosságuk szakértője. Arról fog beszélni, hogy ez a keret hogy működik, illetve azt a tanulmányt mutatja be, amely leírja, hogy az Európai Unió, illetve a Petíciós Bizottság mennyiben teljesíti az egyezményben meghatározott rendelkezéseket. Akkor tehát Priszli úré lesz a szó. Ő a szociális politikákkal foglalkozó oktatás szakértője is, és igazán érdekes lesz az előadása, hiszen akik ezzel a témával foglalkoznak, nagyon sokat fognak majd megtudni, és sokat tanulhatnak abból, hogy milyen módon javíthatjuk az ENSZ egyezmény rendelkezéseinek betartását. Tessék, professzor úr, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm az elnöknőnek az, és a moderátornak a szót. Köszönöm szépen a titkárságnak a munkáját, köszönöm, hogy támogatták ezt a tanulmányt. Ez egy olyan jelentés, amelyet a tavalyi találkozónk óta frissítettünk, és a frissített jelentés az elmúlt egy évben tapasztalható fejleményekről szól, petíciók szempontjából is, és az elnök asszony által leírt fejlemények szempontjából is, illetve leírja az, azokat a reakciókat is, amelyeket az ENSZ ajánlásai nyomán tapasztalhattunk. A tanulmányt eredetileg 2015-ben publikálták. E, kontextust és magyarázatot ad az ENSZ egyezményhez, illetve arról szól, hogy a parlamentnek milyen a kapcsolata ezzel az egyezménnyel, illetve különösképpen a petíciós bizottságra, illetve a jogok védelmére fejezetekre van bontva, és ezek a fejezetek mutatják be, hogy milyen védelmi szerepe van az egyezménynek, hogy milyen fajta petíciók érkeztek be a szakbizottsághoz, milyen témák jóak ezek a petíciók, milyen ellentmondásos kérdésekről, témákról szólnak, illetve hogy milyen kompetenciák és milyen tevékenységek említhetők ezeknek a petícióknak a kapcsán. Tavaly megbeszéltük a jelentés következményeit, és elmondtuk, hogy milyen széles, köre, milyen széles a köre azoknak a politikai témáknak, amelyeket felöleltek. A ö, nyilvánosság támogatásáról is beszéltünk, akkor az, azzal illusztráltuk ezt, hogy egy millió petícióról beszélt, egy millió aláíróról beszéltünk, és ez is mutatja, hogy mennyire széles a támogatottság. A parlamenti szakbizottságok szerepe ugyanakkor eléggé korlátozott, mivel nincsen jogi, jogorvoslati szerepük, illetve kompetenciájuk, de ennek ellenére nagyon sokat tettek, és az elmúlt évben még többet tettek a korábbihoz képest. Többek között meg kell említeni a látogatásokat, a különböző parlamentben feltett szóbeli kérdéseket, illetve a saját kezdeményezésű jelentéseket. De természetesen még mindig aggodalmat okoz az, hogy a nem jogi érvényű jogi jellegű reakciók nem mindig elégítik ki a petíciók benyújtóinak igényeit, illetve hogy azok a jogok, amelyekről a petíciók szólnak, sokszor túlhaladják az Európai Unió kompetenciáit. Nagyon nem mindig nehéz megállapítani, hogy hol ér véget az Európai Unió kompetenciája, és hol kezdődik a tagállamoké. Harmadsorban pedig az eljárásokat is lehetne javítani, javítani, javítani való között van, amely nagyon egyszerű lenne, de van, amelyiket nehezebb kivitelezni. Például a petíciók beadásának kellene, hogy lehetősége legyen jelnyelvi formában is, hogy a titkárságon belül hogy lehetne biztosítani azt, hogy a a fogyatékossággal kapcsolatos témáknak legyen megfelelője, hogy hogy csoportosítsák a meghallgatásokat, hogy szerveznek, illetve a petíciókat, hogy szerveznek meghallgatásokat. Ugye a mai meghallgatás nagyon jó példája ennek. Aztán a jelentéstétel folyamata is javítható lenne, illetve még az is nagyon nehéz, hogy a parlament szerepe pontosan az Európai Uniós kereteken belül meddig terjed ki a fogyatékossággal élők jogainak védelme terén. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az európai választópolgárok egy negyede állítja magáról, hogy valamiféle fogyatékossággal él, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen ezek, ez, ez szavazatokat is jelent, tehát a képviselők számára is fontos. Az emberi jogok az európai értékek alapját képezik, ez a szerződésben és a kartában ugyanúgy szerepel, és már elnök asszony is elmondta, hogy a nemzetközi megállapodások jelentősége is mekkora, mekkora különösen az ENSZ egyezményé. Az ENSZ egyezmény az, amelyet az EU is ratifikált elsőként az összes egyezmény közül, és ez megadja a lehetőséget arra, hogy ha jól ö, ö, valósítjuk meg, akkor példát mutatunk globális szinten is az emberi jogok ö, tiszteletben tartásának tekintetében, ö, úgyhogy ez jó lehetőséget jelent a számunkra. A hazai megvégrehajtás, tehát az Európai Unión belüli végrehajtás kerete az Európai Unió, és ez ugyanakkor nehézségeket is okoz, hiszen az Európai Uniónak nincsenek meg ugyanazok az intézményei és ugyanazok a kompetenciái, amelyek a nemzeti tagállamoknak megvannak. Például nincsen emberi jogi intézete, ugyanúgy, ahogy a tagállamokban léteznek ilyenek, és azok képesek a védelmi feladatot ellátni. Tavalyhoz képest tehát van egy Európai Uniós keret, akkor öt intézményből állt ez az Európai Uniós keret, a parlament, az ombudsman, a bizottság, az alapjogi ügynökség és a fogyatékossági fórum volt az, ahol a fogyatékossággal élő emberek jogait képviselhették. Az ENSZ javaslatai alapján az ENSZ azt javasolta, hogy az Európai Bizottság ne legyen ennek a keretnek a tagja, mert ez függetlenségi kérdéseket vethet fel. A 33. cikk értelmezése nyomán született ez meg, bár ebben nem mindig nem feltétlenül értünk egyet. Ők azt javasolták ugyanis, hogy a, a jogvédő mechanizmust független testülete kell, hogy hogy alkossák, és a vélemények nem egyeznek arról, hogy az független mechanizmusok, az megfogalmazás az azt jelenti el, hogy független mechanizmusok is legyenek benne, vagy hogy csak független mechanizmusok legyenek benne. Minden esetre ennek az ajánlásnak a nyomán a keret formális üléseiről a bizottság kivonta magát, bár írásban azért mindig részt vesz a munkában. Mit jelent ez a jogvédelem szempontjából? Ahogy tavaly is elmondtuk, volt egy sor különböző védelmi mechanizmus a kereten belül. Az Európai Parlamentnek ugye van a petíciós bizottsága, az eljárása, ahová bármiféle, bár, bárki bármilyen panaszt beadhat. Az Európai Ombudsman is egy ilyen mechanizmus, ő felé is lehet panaszt tenni az európai intézmények ellen. Nagyon sok és az Európai Bizottságnak is van egy formális panasztételi mechanizmusa, bár ezt hozzá kell tennünk, hogy jelenleg a keretnek nem közvetlenül tagja az Európai Bizottsági panasztevő mechanizmus, és emiatt aztán felmerül a kérdés, hogy a különböző helyekre beadott panaszok, hogy tud, panaszokat hogy tudjuk koordinálni olyan módon, hogy ez egy egységes védelmi mechanizmusba fusson be. Tehát az európai keret kialakult, kialakítottak egy weboldalt is, a foglalkoztatási főigazgatóság honlapjához kapcsolódóan és egy közös programot is kialakítottak, amely szintén frissítés alatt van, mint ahogy más oldalak is. Minden esetre a különböző érdekeltek sokkal többet, többször is kommentálták a, ennek a weboldalnak a működését, és javasolták, hogy hogy lehet azt javítani, különösen az ENSZ ajánlásai alapján. A FRA eh, egy véleményt adott ki, amely a keret jogi alapjait teremtette meg. Jelenleg tehát az a helyzet állt elő, hogy a belső szervezeti felépítése kialakult ennek a keretnek, a FRA adja a titkárságot, és az elnököt is. Ideális helyzetben ugyan a, a két a két poszt elkülönül. Minden esetre ez egy olyan helyzet, amelyet majd meg kell vitatni, és ezt a problémát majd meg kell még oldani. Apologies for the slide skipping. Um, at the same time we have... Ugyanakkor vannak itt uh, a parlament szerepével kapcsolatos változások is, ahogyan arra rámutatott az elnökasszony is, és köszönjük szépen azt, hogy bizonyos kezdeményezéseket felvállalt ez a szakbizottság, illetve más szakbizottságok is. Um, the protection role of PETI uh, has been nagyon sok petíció érkezik a fogyatékossággal kapcsolatban a parlamenthez, most már hosszú évek óta, úgyhogy a petíciós bizottság megpróbál ezeket a fogyatékkal élők kulcsok köré felépíteni. A tavalyi grafikonokhoz képest most máshogy néz ki egy kicsit a helyzet, a megközelíthetőség, a szociális védelem a két legfontosabb téma. Elképzelhető, hogy vannak egyre több a petíció a szakadálymentesítéssel kapcsolatban. Ez egyébként valószínűleg azt mutatja, hogy az európai akadálymentesítési javaslat kapcsán alakult ki ez a vita. Tehát nagyon sok kérdés kapcsolódik ehhez. Tehát függetlenség, szociális védelem és munkához való jog, ezek ezen kívül azok a fajta kompetenciák vagy jogalapok, amelyek megtalálhatók az európai szerződésben. Nézzük a tavalyi példákat, amelyeket egyébként el is magyaráztunk részletesen a jelentésben. Nézzük például a jelnyelv példáját, mert ezzel kapcsolatban volt egy petíció, az európai parlamenti siketek és nagyot hallók is támogatták ezt a megközelítést. Nagyon fontos tehát látni azt, hogy hogyan lehet érvekkel bizonyítani a társadalmi igényeket, és látjuk azt is, hogy egy millió pet, aláíró támogatott egy ilyen petíciót. Nagyon fontos az, hogy a tavalyi jelentésben szereplő ajánlásokra érkeztek reakciók, vagyis arra gondolok, hogy a petícióknak meg kellene, rendelkezésre kellene állni jelnyelvi formában is. Először arra gondoltunk, hogy problémás lesz a technikai megvalósítása ennek, tehát egy videó vagy digitális formátumban leadott jelnyelvi petíció lehetősége jelent meg, de végül is kiderült, hogy a portál ezt már most is technikailag képes megvalósítani, hiszen vannak erre megoldások. A következő fajta fájlok -ok amelyek média dokumentumokat és MP3-as, illetve MP3-as, 4-es formátumokat lehetővé tesznek. Tehát igenis, és már erre van lehetőség, hogy jelnyelvi petíciókat kapjunk. Meg, úgyhogy innentől kezdve már csak ezt össze kell tudni egyeztetni a, az eljárási szabályzattal. Persze erről sokat lehet még vitázni, majd meglátjuk, hogy hogyan szólnak hozzá a többiek. És aztán van itt még egy kérdés, amit szerettem volna mindenképpen megemlítetni, a keretekkel kapcsolatban. Különböző szereplők által felvetett nehézségek kapcsán világosan kiderült az, hogy milyen nehéz a jelenlegi mandátumrendszer, hiszen mindenki gyakorlatilag csak a saját mandátumán belül tevékenykedik, nincsen ennek jogi háttere. Ugyanakkor fontos lenne a kollektív fellépés, például egy olyan vélemény elkészítése, amely az egyes parlamenti képviselők hatáskörén túlmutat. Ez nehéz. Ez azt is mutatja, hogy a jogsegélyszolgálathoz való közvetlen hozzáférés is nagyon nehéz, erre rámutat az Európai Fogyatékkal Élők Fóruma is, és nagyon sok megjegyzés arra mutat, hogy mennyire fontos lenne a párizsi elvek mentén dolgozni. És talán itt be is fejezem. Ezek alapvetően nem ajánlások voltak a részemről, hanem egyfajta vitanyító gondolatsor. A párizsi elvek alapján az emberi jogok központi szerepére hívjuk fel a figyelmet. Egyfajta pluralista tagságot szeretnénk elérni a társadalom különböző rétegeinek bevonásával. Vannak amellett szóló érvek a párizsi elvek mentén, hogy ezt megtegyük, de különbözőképpen lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani. Ez megint csak nem egy ajánlás, hanem nézzük meg azt, hogy mit tesznek az európai tagállamok. Egyfajta egységes keretet kívántak létrehozni a fogyatékkal élő szervezetek bevonására a parlament szintjén, illetve kormányszervek szakértői státiszában, vagy az egyetemektől érkező személyek bevonásával. Nagyon sok mindent lehet tenni, de az is biztos, hogy ezen keresztül még bonyolultábbá és bürokratikusabbá válna a helyzet. Úgyhogy ezzel az ellentmondásos felvetéssel zárnám mondani valómat. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy ez nagyon jól bemutatta a helyzetet, hiszen mindannyian ennek, ebben a keretben dolgozunk, itt a petíciós szakbizottságban is, és éppen ezért szerettük volna azt elmondani, hogy milyen nehézségek és milyen erős pontjai vannak ennek a keretnek. César Ramirez Montes egy olyan témát fog most felvetni, amelyet nagyon sokat vitattunk már itt ebben a szakbizottságban, épp úgy, mint a plenáris ülésben. A marakesi megállapodásról van szó, amelynek az a lényege, a három évvel ezelőtt fogadtuk ezt el, 2013-ban, és az volt a lényege ennek, hogy a határon átnyúló kereskedelem megkönnyítését céloztuk meg a, annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő személyek is hozzáférhessenek ezekkel a szerzőjogokkal megterhelt könyvek, illetve más médiumokhoz való hozzáférést biztosítottunk ezen keresztül. Vannak itt ugye olyan kompetenciára vonatkozó viták is, amelyeket itt is, ebben a közegben, ebben a szakbizottságban is megvalósítottunk. Szerettük volna, hogy minél hamarabb életbe lép ez a megállapodás. 2015-ben a tanács azt kérte a bizottságtól, hogy egy irányelv szülessen meg, és minél hamarabb életbe léptessük a marakesi megállapodást. Most néhány hónappal ezelőtt az Európai Bizottság egy irányelvjavaslat talált elő, És ahogyan elmondtam, a cél az, hogy szerzői jogi védelem alatt álló újságok, könyvek, lapok, audio formátumban meglévő tartalmakhoz hozzáférhetőséget biztosítsuk. Nagyon sok petíció egyébként pont ezzel a kérdéssel foglalkozik, mert ez egy fontos kérdés. Nos, hát César Ramirez Montez, aki Erasmus koordinátor is egyébként a jogi egyetemen Oxfordban, ő fogja elmagyarázni ennek a témának a relevanciáját, tehát ő szakértőjenek a témának, digitális szerzőjogok, márkához kapcsolódó jogok kérdésével foglalkozik, megvizsgáljuk tehát azt, hogy mit fogunk tenni a jövőben, és azt is, hogy ezzel a konkrét irányelvel hová jutunk. Tessék önni a szó. Köszönöm szépen, csak szerettem volna világosság tenni azt, hogy nem Oxfordban tanultam. Csak ezt világossá akartam tenni. 15 percet kaptam arra, hogy a jelentésünket bemutassam. Úgyhogy megpróbálok a lehető leggyorsabban beszélni, hogy minél több témát fel tudjunk vetni. Nézzük a módszertanunkat. Mi úgy döntöttünk, hogy empirikus, doktrinális tanulmányal fogunk előállni. Mit is értünk ez alatt? Egy kérdéssort állítottunk össze, amelyet köröztettünk a tanácsban. Szerettünk volna azt megérteni, hogy Miért alakult ki a marakesi megállapodás ratifikációjával szemben egy blokkoló csoport. Most ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy csak egyetlen egy választ kaptunk, és az sem volt igazán világosan megfogalmazott, tehát a konkrét kérdésekre mintha nem érkeztek volna értelmezhető válaszok. Aztán megvizsgáltuk az esetjogot, és megvizsgáltuk a különböző véleményeket, politikai dokumentumokat és egyetemi tanulmányokat ezzel kapcsolatban. Itt van a tartalomjegyzék. Először is történelmi áttekintést adunk, elmondjuk azt, hogy ez nagyon fontos, azért, mert ezen keresztül megérthető az, hogy a marakesi megállapodás milyen keretekbe, milyen kontextusba helyezhető be. Van egy egész háttér, mozgalom, ami tulajdonképpen hozzájárult ahhoz, hogy ez a történelminek mondható megállapodás megszülethessen. Azután áttérünk a tanulmányban a leírásra, tehát, hogy itt egy alapjogról van szó, a tájékoztatáshoz való jog alapjognak minősül, és ez nagyon fontos. Ezt nagyon fontos látni. A különböző javaslatok során is ebből indultunk ki, és a szerzőjogi világszervezet már 2003-ban is a Vakok Világszövetségén keresztül szerette volna szeretett volna lendületet adni ennek a jelentésnek. Konkrétan 2009-ben született meg az első megállapodás tervezet, amelyből aztán a marakesi megállapodás kifejlődött. Aztán a következő részben elmagyarázzuk a marakesi megállapodás konkrét tartalmát, tehát azt a négy alapvetést, amelyet itt olvashatunk, és rámutatunk arra, hogy egy egységes, különleges jellegű megállapodásról van szó, és ez az első nemzetközi megállapodás, amely az emberi jogokat összhangba hozza, beleértve a fogyatékkal élők jogait, a szerzői jogokkal. Ez történelmi hmm, fejlemény volt. És aztán tovább mennék arra vonatkozólag, hogy hogy is néz ki jelenleg a ratifikációs helyzet, a szerzőjogi reform szempontjából is, tehát ezt az aspektust a marakesi megállapodás kapcsán eh, nagyon fontosnak, központi fontosságúnak gondoljuk. Ez azért is van így, mert voltak olyan tagállamok, amelyek blokkolták a ratifikációt a tanácson belül, és eh, az Európai Uniónak hozzá kellett igazítani a szerzői jogi kereteit, jogi kereteit a megállapodásban foglaltakhoz a ratifikáció érdekében. Itt különböző hatáskörök, megosztott vagy exkluzív kompetenciákról is volt vita, hogy ki, ki az, akinek a hatásköre van arra, hogy ezt a megállapodást aláírja. Aztán itt jön be a parlament szerepe, illetve a bizottság szerepe és a tagállamok szerepe. Ennyit dióhéjban arról, hogy miről is szól ez a tanulmány. Nagyon röviden megpróbálom most elmagyarázni a hátterét. Az, hogy nemzetközi megállapodás jöjjön létre, tehát egy nemzetközi keret, van itt szó, amely kötelező szabályokat tartalmaz a szerdői jog területén. A vak, illetve gyengén látó személyek számára nem új igény. Erről az igényről már a 1980-as években is szó volt. Tehát a marakesi megállapodás valójában meglévő igényekre ad választ. Ezek nem új igények, régóta megvoltak már ezek az igények, és a mi tanulmányunk is rámutat arra, hogy honnan is származik ez az igény, és miért is volt szükség ennek a megállapodásnak a létrejöttére. Mit teszünk tehát? Megpróbáljuk azonosítani, ahogyan azt az elnök asszony is nagyon helyesen elmondta, azt, hogy a fogyatékkal élők ENSZ hat, megállapodását 2006-ban hogyan értékeljük ebben a kontextusban. Ez egy fontos pillanat volt, mert lendületet adott a marakesi megállapodás létrejöttéhez is, azért, mert garantálja az alapvető emberi jogokat a fogyatékkal élők számára, mindezt a fogyatékkal élők szociális modelljére alapozva, tehát tulajdonképpen egy szociális akadályrendszerről van szó ebben az esetben, és most először ebben a megállapodásban nemzetközi jogi szempontból megvizsgáltuk azt, hogy a szerzői jog hogyan alkothat diszkriminatív korlátokat a fogyatékkal élők számára. Az aláíró feleket kötelezi ez a megállapodás, az Európai Uniót is, annak érdekében, hogy lebontsák ezeket a meglévő akadályokat. Tehát így néznek ki a történeti indokok, okok, az ENSZ szakosított szervezetei rámutattak arra, hogy egyrészt növelni kell a szerzőjogok védelmének szintjét, főként a multilaterális kereskedelmi megállapodásokban. Itt vannak például a TRIX megállapodások, amelyeket 94-ben írtak alá. Ez rendkívül fontos volt annak érdekében, hogy a szerző jogok védelme egy komolyabb szintre lépett, és nemzetközi keretet teremtett arra, hogy a szerzői jogok nemzetközi szinten, nagyon magas szintre emelkedjenek, de ezen keresztül a fejlődő országokban nagyon nehéz helyzetet teremtettünk arra, hogy ők betartsák a rájuk vonatkozó emberi jogi kötelezettségeket. Itt főként a fogyatékkal élő, illetve vak és, vakok és gyengén látók személyekről van szó, akik harmadik, harmadik világ országaiban élnek. Tehát itt még inkább megnehezítettük tulajdonképpen az ő helyzetüket a tartalmakhoz való hozzájutás területén. Itt 5%-ról van szó nagyjából a fejlődő országokban, tehát ebből a szempontból az ENSZ-nek nagyon fontos szerepe volt a szerzői jogok összehangolása és az, a jogok és az emberi jogok összehangolása területén. A fogyatékkal élők jogait itt központi fontosságúnak ítéltük a szerzői jogok és az emberi jogok összeegyeztetésének folyamatában. Ez volt az a fajta kontextus keret, amelyben különböző területek, vagy jogi területek érintkeztek egymással. Menjünk tovább, és vizsgáljuk meg azt, hogy milyen elemzéseket végeztek az ENSZ-nél dolgozó raportőrök, főként a tudomány és a kultúra eredményeinek bemutatásához való jog, vagy ezeknek a tartalmaknak a megismeréséhez való jog területén. Itt azt láttuk, hogy az ENSZ szakosított szervezetei megpróbáltak paneleket létrehozni, a 30-as cikk között, amelynek az volt a lényege, hogy az összes tagállami hatóság mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy lebontsák azokat az akadályokat, amelyek a 21-es és a 30-as cikkben foglaltatnak, tehát konkrétan itt az olvasáshoz való jogról van szó. Megpróbáltuk azt bemutatni, hogy ezek az ENSZ szervezetek mit mondtak, milyen kérdéseket vetettek fel, kulturális tartalmakhoz való hozzáférés, kérdését. Tehát itt van egy olyan dimenzió, amely amelyet tovább kell fejleszteni, hogy a fogyatékkal élők is hozzáférhessenek ezekhez a tartalmakhoz. Egész egyszerűen itt formátumbeli kérdésekről volt szó. Megpróbálták tehát a hozzáférhetőségi dimenziókat felkutatni. Ugyanakkor a szerzői jogok, a fogyatékkal élők jogai közötti átfedések esetében egy minimalista megközelítést alkalmaztak. Ez az a fajta nyelvezet vagy retorika, amely a különböző szociális mozgalmaknak lendületet adott ahhoz, hogy megváltoztassák a fogyatékkal élőkre vonatkozó megközelítéseiket, amelyek korábban arra vonatkoztak, hogy nem igazán vették figyelembe a fogyatékkal élők igényeit. Megpróbáltak tehát nagyobb hozzáférést biztosítani a tudáshoz, és aztán itt van emellett a fogyatékkal élőkre vonatkozó ágenda, amely szintén fontos lendületet adott a javaslataink megszületéséhez. Négy javaslatról volt szó eredetileg. Meglepetésre az egyik legkevésbé fogyatékkal élők párti javaslat érkezett az Európai Uniótól és az Egyesült Államoktól. Még akkor is, hogyha tudták azt, hogy kötelezettségeik vannak a vonatkozó ENSZ megállapodás értelmében, Mégis egy közös eszköz kialakítása mellett kardoskodtak. Aztán voltak a latinamerikai országok, amelyek azt kérték, hogy kötelező derogációkat vezessünk be a rendszerbe, a formátumok szerzői jogi értelmében, tehát itt egy kötelező, nem opcionális megközelítés javasolt ez a csoport. Egy kötelező jellegű nemzetközi megállapodásról beszéltek ők. Természetesen a tanulmányban szerepelnek a legfontosabb érvek mind a két modell mellett. Rámutattak arra, hogy kik lehetnek a kedvezményezettek, egy nagyon széles körű kedvezményezetti körre utaltak, és azt is kimondták, hogy nem biztos, hogy előfeltétele ennek a, az eszköznek a hozzáférhetőség. Tulajdonképpen a könyvkiadó vállalatok egészen eddig a pontig nem vették figyelembe a vakok és gyengénlátók érdekeit kereskedelmi szempontból, egészen egyszerűen azért, mert úgy gondolták, hogy nem hoz elég profitot a kiadóvállalatok számára ez a szektor. Nézzük most a marakesi megállapodást. Itt az a fő cél, hogy kötelező jellegű kivételi szabályokat, vagy derogációs szabályokat léptessünk életbe a tagállamokban, amelyek révén a hozzáférhető um, tartalmak uh, határokon átnyúló módon köröztethetők. Mindezt a világ szerzői jogi uh, szervezete égisze alatt a kedvezményezettek uh, igényeinek figyelembevételével. Fontos tehát a határon átnyúló terjesztése ezeknek a tartalmaknak a hozzáférhető formátumokban. Négy fő kötelezettséget írt elő a marakesi megállapodás. Az egyik arra vonatkozik, hogy a különböző korlátok, illetve kivételek rendszere hogyan valósul meg, könyvterjesztésre vonatkozólag is, tehát itt konkrétan szerzői jogi szempontokról van szó, de ez részletesen szerepel a tanulmányban. Ezen kívül kötelezi a tagállamokat arra, hogy technológiai szempontból bontsák le azokat a digitális akadályokat, amelyeket a szerzői jogok tulajdonosai birtokolnak a fogyatékkal élők számára, hogy ezeket a jogaikat ki tudják terjeszteni. Aztán ami a kötelező kötelezettségeket illeti, még mielőtt rátérnék erre a pontra, szeretném elmagyarázni azt, hogy a ratifikációval kapcsolatban az Európai Unióban miért vannak viták. Ahogyan elmondta az elnök asszony is, a marakesi megállapodás 2016. szeptember 30-án lépett életbe, miután Kanada 20-ként ratifikálta a megállapodást. 26 állam ratifikálta, egyébként több mint százan írták alá. De természetesen az aláírás a ratifikációval nem egyenlő. Az Európai Unió végül is ratifikálta. Igaziból itt két vita van azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió hozzá kell -e igazítsa ehhez a megállapodáshoz a saját szerzőjogi rendszerét. Mi azt gondoljuk, hogy nem, erre nincsen szükség. A ratifikációt meg lehet tenni ezen feltételesség nélkül is, és az Európai Unió ezt egyébként már korábban is megtette, így járt el más megállapodások tekintetében is, tehát a marakesi megállapodás nem kivétel ebből a szempontból. Miután az álláspontok nagyon megkövültek, ezért az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordult előzetes jogértelmezésért, és a bíróság szeptember 8-án idén adta ki véleményét, és úgy gondolta, hogy az Unió exkluzív kompetenciákat vagy hatásköröket kaphat ezzel kapcsolatban, a diszkrimináció, tehát a 19-es cikk alapján, mint jogállam, és a másik pedig a nemzetközi szerzőjogok jogalapja lehetne. Ugyanakkor Marrakes alapvetően megváltoztat egy olyan jogi területet, amelyet egyébként már a közösségi jog is lefed, tehát az Európai Unió amúgy is már közösségi kompetenciában kezelte ezeket a területeket. Mi néhány javaslatot is megfogalmaztunk, ajánlásokat a parlament részére. Azt szeretnénk kérni, hogy a parlament nyomást, gyakoroljon nyomást a minél hamarabb megvalósuló ratifikáció mellett, és ugyanakkor működjön együtt szorosan a fogyatókkal élő szervezetekkel nemzetközi szinten, annak érdekében, hogy a marakesi szerződés vagy megállapodás által nem lefedett területeken is biztosítsunk előrelépést. Az Európai Bizottság szintén nyomást kellene gyakoroljon az Európai Uniós ratifikáció irányába, azért is, mert a főügyész is ezzel kapcsolatban pozitív értékelést adott. Tehát az Európai Bíróság minden bizonyal követi majd a főügyész javaslatát, és ebből a szempontból exkluzív Európai Uniós hatáskörről beszélhetünk majd. A tagállamokat arra sürgetjük, hogy működjenek együtt konstruktív módon a két javaslat kidolgozásában, az egyik egy irányelvjavaslat, a másik egy, egy rendeletjavaslat lenne, tehát a lehető legpozitívabban kellene értékelni a marakesi megállapodásban foglaltakat, és ezeket tovább kellene folytatni, illetve tovább ki kellene terjeszteni. Tehát egy marakes pluszra lenne szükség, mert a marakesi megállapodás valóban egy minimális szintet tesz ki, és a tagállamokat arra kellene ösztönözni, hogy tovább menjenek ennél. de tovább is lehetne ennél menni, és arra lehetne ösztönözni a bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt szorosan a fogyatékkal élők jogaival foglalkozó szervezetekkel, hogy megtalálják, melyek azok a területek, ahol az ő emberi jogaikat tovább lehet erősíteni. Jó néhány javaslattal álltunk elő. Úgy gondoltuk, hogy az Európai Bizottságnak felül kellene vizsgálnia azt, hogy a marakesi megállapodásban szereplő célokat a gyakorlatban hogyan lehet megvalósítani, tehát mindenképpen kellene egy jogsegély szolgálatot vagy lehetőséget beépíteni ebbe a rendszerbe. Az Európai Bizottság, hogyha egy vonatkozó irányelvet léptet életbe, akkor kell egy cselekvési terv is arra vonatkozólag, amely, hogy biztosítani tudjuk a konkrét, kézzelfogható eredményeket, hogy a marakesi megállapodás, úgymond marakesi csoda tényleg megvalósuljon, ne csak papíron, hanem a gyakorlatban is. Azt hiszem, hogy talán le is járt az időm. Eh, Köszönjük szépen! Az Európai Természetesen továbbadjuk az üzenetet, hogy a Marrakes szerződés ratifikációját minél hamarabb be kell fejezni. Következő előadónk Camilla Parker egy nagyon fontos témáról fog beszélni. Arról, hogy az európai strukturális és beruházási alapok hogyan segíthetik a befogadó társadalom kiepítését. 2007 és 13 között nem hozták meg ezek a, az alapok a kívánt eredményt, azonban az új szabályok, szabályozások, vagy inkább rendelet értelmében de sokkal inkább reorientációjára, a célok reorientációjára került sor. A fenntarthatóság az oktatás, a befogadó társadalom és a fenntartható fejlődés céljaira irányítottuk ezt. Most meghalljuk, meglátjuk majd, hogy milyen mértékben sikerült valóban ezekből a pénzekből a társadalmi befogadást is segíteni. Nem a mindennapokban és az oktatásban. a foglalkoztatás területén, illetve a közösségi élet terén. Hiszen alapvetően a sokszínűség az egy roppant pozitív dolog. a független élet szervezet egyik alapító tagja. Azt hiszem, hogy elmutatjuk, hogy nem jobb szakértőről nem is elmutatunk volna. Köszönjük szépen. Egy ezt a prezentációt ketten fogjuk megtartani. Röviden a kontextusra egy pár szót szólva alapvetően a fogyatékkal élők helyzetét próbáljuk vizsgálni, illetve azt, hogy bentlakásos intézményekben laknak nagyon sokan közülük Európában. Úgy érezzük, hogy az európai struktúrális és beruházási alapok nagyon sokat segítenek abban, hogy a tagállamok ezzel a problémával mit kezdjenek. Főként hogy elérhessék az átállást az intézményi ellátásról az önálló közösség rendes tagjaként történő életre közösségi alapú szolgáltatások kifejeztésével, illetve technikai segítségnyújtás az átállás sem megtekintésére. Tudjuk, hogy ez a mennyire bonyolult téma. Több jelentés is hangsúlyozta azt, hogy a múltban a struktúrális alapokat hogyan használták fel az különböző ilyen menetes intézmények fejlesztésére. A jelenlegi programozási időszakra vonatkozóan a szabályok nagyon pozitívak, a társadalmi befogadást hangsúlyozzák, ugyanakkor vannak aggodalmak a tekintetben, hogy ezek a problémák tovább folytatódhatnak. A jelentésünk részben a struktúrus alapok jövőbeni felhasználására mutatnak rá, hogy miért annyira fontos, hogy a struktúrális alapokat ne használják arra, hogy az intézményi ellátást, a bentlakásos intézményi ellátást fejleszik tovább. Okay. Okay. Um, So um, just moving on to just explain about community living, just to explain why. Community living eh, egy érdekes fogalom. Miért használjuk ezt? Alapvetően, amikor ezt használjuk, akkor a, ezen azt értjük, hogy egy bentlakásos intézményből kiköltözve nem csak egy jobb környezetbe költöznek az érintettek. Igazán fontos, hogy ne csak önállóan, hanem igazából segítséget biztosítva, megfelelő segítséget biztosítva persze, valóban a közösség tagjának érezzék magukat a, a, a helyi közösségbe, a mindennap életben beilleszkedhessenek. Az európai alapjogi karta is hangsúlyozza ezt, főként a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezmény 12.9-es cikke, amely kifejezetten kimondja, hogy a független életre és a közösség tagja közösség életben való részvételre külön jogként hivatkozik. Az Európai Struktúrás és Beruházási Alapok fontos, hogy támogassák ezeket a reformokat, hogy a fogyatékkal élők automatikusan ne egy intézményi ellátásban, egy bentlakás intézményi ellátásban gondolkodhassanak csak. Meg kell tenni a lépéseket annak érdekében, hogy ezek, hogy az általáshoz szükséges lépéseket meg, meghozzuk, a megfelelő feltételeket megteremtsük. Komoly okok vannak az aggodalomra, ugyanis Európában a fogyatékkal élők többsége ilyen bérlakás intézményben él. E, ezen intézményekben, e, intézetekben az emberjogi visszaélések e, visszatérőek. Sok ilyen országban alapvetően döntésképtelennek nyilvánítják ezeket az embereket, és gyámság alá helyezik őket. Mások döntenek eh, helyettük, mások döntenek eh, róluk, hogy hol éljenek, eh, hogyan éljenek, és természetesen egy ilyen bennlakásos intézetbe költöztetik őket. Tehát a gyámság rendszere és az intézeti, bentlakásos intézeti ellátás rendszere sajnálatos módon nagyon elterjedt Európában ezt a tendenciát kell megpróbálnunk megfordítani. Egy másik komoly aggodalmunk az, hogy nem megfelelő figyelmet szentelünk ennek a helyzetnek vagy problémának. Az Európai Unió tagállamaiban azt találtuk, hogy nagyon kevés információ áll rendelkezésre ez ügyben. A közösségi alapú szolgáltatások nagyon alulfejlettek, ezért olyan fontos az, hogy az európai struktúrális alapokat ezen probléma megoldására is fordítsuk, hogy valóban mm, eh, életképes alternatívát nyújtsunk eh, ehhez. Ehhez azonban ezt a tagállamoknak is akarniuk kell, főként azért, mert egyébként is roppan helyez és lassú ez a folyamat. Erre az ENSZ illetékes munkacsoportja is rámutatott több jelentésében, megvizsgálva azt, hogy mennyire tesznek eleget az Európai Unió tagállamai az egyezmény értelmében ezen kötelességeinek. A tagállami beszámolók alapján is a egyértelműen kiderül, hogy igen komoly hiányosságok vannak. Három fő területen. Az egyik eh, hogy a fogyatékkal élők köré az intézetben, bentlakásos intézetben lakók aránya, mint hogyha nőne. Ez nem csak közép európában probléma, más országokban is ez a jellemző helyzet. Egyre több eh, fogyatékkal élőt helyeznek ilyen intézetekbe. Arra is rámutatott az ENSZ munkacsoportja, vagy bizottsága, hogy a közösségi szolgáltatások fejlesztése nem halad jól, arra is, azt is hangsúlyozva, hogy ez mennyire lassú ez a folyamat. tehát ez a intézetekből való kiköltöztetés, vagy kiköltözés, ez egy rettenetesen lassan haladó folyamat. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hogy valóban ha a társadalmi befogadást elősegítsék. A múltban azt láttuk, hogy túlságosan gyakran előfordult az, hogy a legkisebb ellenállás irány mozdultak el. A legegyszerűbb az volt, hogy mondjuk felújítottak ilyen bentlakásos intézeteket, vagy ezeket volt, hogy bővítették. Nagyon nehéz megmondani, hogy mennyi pénzt költöttek el ilyen célokra, de főként a civil szervezetektől érkező információk alapján Bulgária, Magyarország, Latvia, Lettország és Románia, illetve Szlovákia e, esetében is legalább 150 millió eurót használtak fel ilyen e, célra ezt a pénzt nem csak az a baj, hogy erre használták fel, hanem az is baj, hogy nem az alternatívákra. A másik probléma az, hogy alapvetően olyan szolgáltatásokat fejlesztenek tovább, amely az intézményi ellátás eh, helyezi előtérbe. A, a, tehát a, a helyi közösségek életében való részvételt egyáltalán nem segítik elő. Mini intézményeket hoznak létre, vagy mini intézeteket, az európai strukturális alapokat pedig nem ilyenre kellene költeni. Ezt megint csak hangsúlyozta az ENSZ szakbizottsága több országban is, hogy a tagállamok tovább folytatják ezt a gyakorlatot, hogy a bentkásos intézetekben befektetik a pénzt az intézményes ellátásra koncentrál. Nem csak Közép-Kelet-Európában, hanem ez máshol is. Az egyik különösen aggasztó terület az az, hogy az európai strukturális alapokból tartják fenn az intézményi, bentlakásos intézményi ellátást. Ez több országban is tapasztalták. Ez különösen aggasztó. Az Európai Uniónak ezzel valamit kezdenie kell, alapvetően az intézményekből való kikerülését kell segíteni ezeknek az embereknek. A jelenlegi programozási időszakban úgy érezzük, hogy az a fontos igazán, hogy korábban az ilyen intézményi ellátásra koncentrálnunk, ezt meg kell fordítani, ezt a tendenciát, de ha az operatív programokat vizsgáljuk, ami ugye azt mutatja, hogy egyszerűen nem gondolnak a közösség alapú életvitel ösztönzésére, az intézményen kívüli ellátás vagy gondozás, ez nem jelenik meg ezekben. És a közösségi szolgáltatások tekintetében egyszerűen a társadalmi befogadás nem nagyon jelenik meg ezekben. Az operatív programok áttekintéséből az is kiderült, hogy Először is látni kell, hogy mik a problémák, mik a hiányosságok, hogy az intézményen kívüli ellátás vagy elhelyezés, a közösségi szolgáltatások tekintetében mit kell elérni. Ha ez nincs meg, nem tudjuk, hogy mit akarunk, akkor nagyon nehéz lesz elérni ezeket a célokat, mindezt megvalósítani. így nem is várhatjuk igazán, hogy alapvetően ez megvalósul, hiszen még a programokban, operatív programokban sem jelenik meg. Ennyit szeretem volna elmondani, most pedig megadnám a szót a kollégámnak. Innen folytatnám. A jelentésünk rámutat annak a fontosságára, hogy a civil szervezeteket be kell vonni ebbe a folyamatba, a strukturális alapok tekintetében mi vagyunk a, a, a felügyeletet ellátók. Igazából az Európai Bizottság figyelmét felhívtuk arra, hogy az struktúrás alapokat a megfelelő módon használják fel, ebben is a civil szervezetekre nagyon fontos szerephárót. 2014 óta az Európai Partnersége Etikai Kódex már kimondja, hogy a struktúrás alapok felhasználásának minden fázisába be kell vonni a civil szervezeteket. Ezt is vizsgáltuk a jelentésben. Az egyik probléma itt az volt, hogy a egyetlen egy tagállamon sem használtak technikai segítségnyújtásra szolgáló pénzt annak érdekében, hogy a civil szervezeteket felkészítsük költsék a, a struktúrás alapok felügyeletére. Hogyha valóban komolyan gondolják azt, hogy bevonják a civil szervezeteket, hát akkor a civil szervezeteket fel kell vértezni ezzel a tudással, ezekkel a készségekkel. Egy monitoring és panaszrendszert is be kell vezetni, hogy világos legyen, hogy olyan, hogyan lehet panasszal élni, milyennek az eljárásrendje, a civil szervezetek hova, miként fordulhatnak panaszaikkal. Ezek egyáltalán nem működnek egyelőre. A szervezetünk most indított kampányt ezügyben, EU Funds for Our Rights név alatt Szlovákiával kapcsolatosan a jelentésben szerepel egy esettanulmány is, ahogy azt Wikström asszony mondta, a petíciós szakbizottság egy tényfeltáró ködöttséget is küldött a közelmúltban Szlovákiában. Miért Szlovákiában? Nem ez az egyetlen ország, ahol ilyen problémák vannak. De úgy éreztük, hogy ez jól kép, leképezi a problémáit ezeknek az országoknak. Több mint 40 ezer eh, intézményben eh, elhelyezett eh, fogyatékelőről van szó. Több mint 4000 kiskorúról tudunk, Ráadásul további 5000 eh, férőhelyet hoztak létre struktúrás alapok pénzével ezekben a, az intézményi gondozás eh, eh, céljára, ami egy borzasztó belegondolni, hogy erre fordítják az uniós támogatásokat. A ha a, a, a helyi és a regionális szervek nem látják, nem értik az igazi problémákat, nem teszik magukévá ezeket a célokat, akkor nagyon nehéz a struktúrás alapokat valóban a közösségi alapú alternatív megoldásokat így nehéz megvalósítani, és továbbra is az intézményi ellátás, gondozás elhelyezés lesz a domináns. Szlovákia esetében is láthattuk, hogy volt egy ilyen elvárás vagy feltétel, mi szerint a partnerek, a civil szervezetek és az egyetem kellene, hogy társfinanszírozzák, társfinanszírozzák az intézményen kívüli elhelyezés vagy gondozás programját. Ezt ez nyilván teljesen helytelen és rossz. Az a baj, hogy a tendenciák arra mutatnak, hogy pontosan az intézmény ellátás elhelyezést támogatják e, e, e, ezekből a strukturális alapokból. Hogyha ebben úgy döntenek, hogy ki kerülnek, kiköltöznek, akkor sokszor elesnek ezektől a lehetőségektől. Milyen ajánlások között alapvetően miket, miket ajánlunk. Az adatgyűjtés tekintetében 2007 óta egy átfogó adatgyűjtésre nem került sor azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet. 1,2 millió emberről beszélünk, akik ilyen intézményi gondozásban vagy elhelyezésben élnek. Ez nem egy friss adat. A monitoring a másik terület. Az Európai Bizottságnak segíteni kell minden olyan projektet, ahol azt felügyelik, hogy a struktúrás alapokból intézményi gondozást fejlesztenek. A harmadik pedig a civil társadalom bevonása a partnerségi etikai kódex végrehajtását komolyabban kell venni. Az Európai Bizottságnak részletesebb iránymutatást kellene adni a tagállamok számára, hogy ezt az etikai kódexet a civil társadalmi együttműködés tekintetében hogyan kell mindennapokban végrehajtani. Lássuk most milyen ajánlásokat tettünk a tagállamok irányába. As Camilla said, to develop... Ezt Camilla mondta, először is egy átfogó stratégiára van szükség, hogy hogyan lehet a közö, az intézményi gondozásról a közösségi alapú életre átállni. A másik nagyon fontos, hogy az európai szociális alap által támogatott intézkedések, a regionális alapban támogatott intézkedések jobban összehangolásra kerüljenek. Itt van például a lakhatás kérdése, amikor is kiköltöznek ilyen rendlakásos intézményből, akkor a regionális alapos és a szociális alap összehangolása sokat segíthet. A harmadik ajánlásunk a tagállamok irányába az, hogy bármiféle struktúrális alapokból támogatott projekt valóban a társadalmi befogadást szolgálja ne a fogyatékkal élők intézményi gondozásba, elhelyezésbe kerülését. Tehát nem épületeket kell felújítani vagy bővíteni, alapvetően az emberek életére, életminőségére, a közösségi életben való részvétel a társadalmi befogadásra kell helyezni a hangsúlyt. Um, Végül pedig az érintettek bevonása, a szakértők, bevonása, és természetesen a fogyatékkal élők és az ő érdekképviseletei, érdekképviseleti szerveinek a bevonása az, amit nagyon eh, fontosnak tartunk. Hát eh, talán ennyi, ennyit szeretnünk volna tényleg csak főbb vonalakban elvillantani. Muchas gracias. Eh, ponemos... Nagyon szépen köszönöm picit le vagyunk maradva idő szempontjából, de akkor az első panel előadásait most meghallgattuk, nagyon sok információt kaptunk. A petíciós bizottság és a fogyatékossággal élők ügyével foglalkozó intercsoport, a munkacsoport így jobban meg tudja érteni a marakesi megállapodást is, és a, az ENSZ egyezmény végrehajtásának jelenlegi helyzetét is. Köszönjük szépen a panel résztvevőinek az előadásokat, és most megadom a szót kollégámnak, Szonia Kapitonnak, hogy elnököljön a második fordulóban. Jó napot kívánok! Igen, egy picit el vagyunk késve, ezért most a második panel munkáját már is elkezdjük, várakozás nélkül. Még ebben a szakaszban a petíciók benyújtóinak szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy felszólaljanak olyan embereknek, akik az egyezmény végrehajtásával kapcsolatos panaszt nyújtottak be. Első hozzászólunk az Európai Ombudsman hivatalától érkezett elpidáposztulító kolléga. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, hogy az ombudsman től is meghívtak valakit erre a workshopra. Az ombudsman egyezményen folytatott munkájáról szeretnék beszámolni, bár a bemutatott jelentésben szerepelt már ez. Fő célunk az, hogy a fogyatékossággal élők jogait úgy védjük, hogy az általuk beadott panaszokkal foglalkozunk. A panaszok az Európai Unió intézményeire, testületeire, ügynökségeire és hivatalaira vonatkoznak. Bármely, bármely állampolgár, vagy cég, vagy szervezet az Európai Unión belül beadhat ilyen jellegű panaszt. Nem szükséges az, hogy személyesen érintsék a problémák, vagy hogy jogo, jog, olyan jogállása legyen, mint a, mint a fogyatékossággal élőknek. Az Európai Uniós épületekhez való hozzáférés, az EU-s weboldalakon elérhető tartalom, a jelnyelv használata, egészségbiztosítási panaszok és egyéb ilyen témák képezik a beadott panaszok tárgyát. Az EPSO például egyszer egy olyan jelentkezőt diszkriminált, aki, aki gyengén halló volt, és az ombudsman úgy, ér, úgy, úgy ítélte meg, hogy a jelentkező csak a teszt elvégzése után közölte az epso val hogy, hogy hallássérült, de amúgy, amúgy a e, amúgy ez abban, abban e, csúcsodott ki, hogy e, ez, ezen, ez, ez, ez, ez követően a hallássérülteknek kicsit hosszabb időt adtak a teszt elvégzésére, és has, hasonló változtatások történtek, a, illetve lehetőséget adtak arra, hogy írott, írás, írott formában készítsék el a tesztet. Az intézmények szempontjából tehát ez az ügy különösen érdekes volt, bár úgy gondoljuk, hogy a hasonló ügyekkel sikeresen foglalkozunk. Elég kevés egyelőre az az ügy, ami eljut hozzánk, így azt szeretném kérni önöktől, hogy lehet, tegyék lehetővé, hogy az ilyesfajta panaszok minél nagyobb része eljusson hozzánk. Az ombudsman ugyanakkor saját kezdeményezésű vizsgálatokat is végez, amelyek az intézményeknél levő hiányosságokat tárják fel. Ez is nagyon fontos az ombudsman számára. A hiányosságok feltárása ugyanis sokat segít a munkájában az alapvető jogok betartása kohéziós politikán belül sem mindig sikeres, illetve eredményes, különösen a fogyatékossággal élők intézményi elhelyezése kapcsán vannak problémák. A bizottságnak adtunk egy útmutatást arra vonatkozóan, hogy a strukturális alapokat hogy kell sikeresen el, elosztani, és ezzel kapcsolatban egy szervezettel is felvettük a kapcsolatot. Ugyanakkor 2016-ban e, a panaszok alapján az ombudsman egy vizsgálatot indított, amely az, e, azt vizsgálja, hogy az egyezménynek megfelele e, az egészségügyi megállapodás, illetve hogy megfelelőképpen visszatérítik-e a költségeket, és hogy elismerik-e a súlyos betegségeket. Ezen belül azt is figyelembe kell venni, hogy, az, hogy a várható élettartamot megrövidíti-e az, az adott egészségügyi állapot. az egyezményben megállapított szociális szempontoknak nem feleltek meg az egészségügyi rendszer vonásai, és a bíróság már is megállapította, hogy ezzel kapcsolatban az megrövidült élet tartamot figyelembe kell venni. Van sok olyan fogyatékosság, amely ugyan negatívan befolyásolja az eh, illető személy eh, életvitelét, nem rövidíti meg az, eh, a várható élettartamot, viszont nagyon nagy költségekkel járhat az orvosi kezelés miatt, és megakadályozza a személyt abban, hogy egyenlő, egyenlő módon részt vegyen a társadalmi életben. Ezért a az orvosi költségek visszatérítésével kapcsolatos intézkedéseket el kell különíteni a többi rendelkezéstől. Az Európai Parlament fogyatékossággal élők támogatásával foglalkozó munkacsoportja véleményet is meghallgattuk e kapcsán. Stratégiai munkánkat azzal is munkánkban azzal is foglalkozunk, hogy az intézmények weboldalai milyen, mennyire elérhetőek a legjobb gyakorlatokat összegyűjtjük. Az ombudsman Juncker elnökkel is felvette a kapcsolatot ezek, ennek kapcsán, és a hozzáférhetőségről szólt, többek között a jelnyelvet, illetve a, a Braille írásban megfogalmazott dokumentumok lehetőségét vetette fel. A bizottság úgy érzi, hogy e a, ezek a követelmények túlmennek azokon a, azokon a követelményeken, illetve túl meghaladják a bizottság képességeit és az anyagi képességeit is és oktatás szempontjából azt tudta elmondani a bizottság, hogy a hozzáférhetőség témájában kiképzik a weboldalon dolgozó munkatársakat. Az ombudsman most tervezi, hogy ennek fényében milyen következő lépéseket tegyen. Nyomon fogjuk követni a, az eredményeket, különösen a közszektor testületeinek testületei honlapjaihoz való hozzáférésről szóló irányelv fényében. A szövegben az is szerepel, hogy mind a két intézményt felszólítjuk arra, hogy ennek az irányelvnek megfeleljen, és nagyon fontos, hogy a jövőben is nyomon kövessük, hogy ezt az intézmények megteszik-e. Saját weboldalunkat ról szólva, minél elérhetőbbé és felhasználó baráttábbá szeretnénk azt tenni, és 24 nyelven elérhetővé tettük ez erre vonatkozó intézkedéseket, és értékeltük egy küls, értékeltettük egy külső szolgáltatóval, hogy mennyire hozzáférhető az ombudsman honlapja fogyatékossággal élők számára. A monitoring keret tagjaként továbbra is figyeljük a, az ilyen tárgyban beérkező panaszokat, és szeretnénk támogatni az egyezmény minél szélesebb végrehajtását. Azon kívül várjuk azokat a javaslatokat, amelyek a munkánk még jobb átételére vonatkoznak, hiszen a célunk az, hogy minél elérhetőbb és használhatóbb legyen a honlapunk. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Márta Stickings. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre az ülésre. Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok a Peti Bizottságnak ahhoz, hogy ezeket a találkozókat és rendezvényeket szisztematikusan rendezik meg, és a fogyatékkal élők jogai köré csoportosítják, hiszen ez nagyon fontos jelen szerepet játszik abban, hogy a fogyatékossággal élők előtornyosuló akadályokat és jogérvényesítési akadályokat legyőzhessük az ENSZ egyezmény segítségével. Nagyon örülök annak, hogy mi azzal is hozzájárulhatunk, hogy nem csak azzal, hogy eljövünk, hanem azzal is, hogy a különböző adatokat és jellemzéseket megismertetjük önökkel. A mai találkozó nagyon világosan aláhúzza, hogy milyen szerepet tud játszani, és játszik is a petíciós szakbizottság a fogyatékkal élő személyek jogának védelmében egyrészt kiegészíti a többi jogvédő szervezet munkáját, mégpedig azzal, hogy személyes panaszokra, egyéni kérésekre reagál, már pedig ez rendkívül fontos abból a szempontból, hogy az egyezmény megállapította kötelezettségeket minél jobban megvilágítsa. második szerepe pedig az, hogy a strukturálisabb jellegű kérdésekre is reagál, tehát az egyéni panaszokon túlmenően szélesebb körű horizontális kihívásokat is feltérképez, és biztosítja azt, hogy a jogban, jogszabályban meghatározott jogokat érvényesíthessék. Nagyon fontos szerep ez, nagyon fontos védelmi szerep a panasztételi mechanizmuson belül. Az ENSZ egyezmény végrehajtásának és az általában véve a szerződések végrehajtásának szempontjából is. Nem csak mi nem kezelünk egyéni panaszokat, sem ilyen jogi kompetenciánk nincs, ugyanakkor tudatában vagyunk abban, hogy a munka minél hatékonyabbá tételében. Nagyon fontos az, hogy ezek a panasztételi mechanizmusok segítséget kapjanak szakértőktől, és adat, ö, olyan adatokat, valamint olyan tanácsokat kaphassanak, amelyek megkönnyítik a munkájukat, amelyek alapján minél alaposabb, minél inkább ö, ö, indokolt véleményt tudjanak alakítani. Az alapvető jogi ügynökség az Európai Unión belül többféleképpen tudja támogatni a petíciós szakbizottság munkáját is, illetve általában véve a panasztételi mechanizmusokat. Az első ilyen mód, amely meg tudja tenni, az adatgyűjtés, illetve a bizonyítékok elemzése azt tekintve, hogy az egy ENSZ egyezményt milyen szinten hajtják végre, hogy tisztelik az Európai Unión belül az e, a fogyatékossággal élők jogait. Jelentéseket készítünk, a, a, a, részt veszünk fórumokon, a különböző a, diszkrimináció és egyéb diszkrimináció ellenes tevékenységben egyrészt összegyűjtjük a tapasztalatokat, megnézzük, hogy a fogyatékossággal élőket konkrétan milyen diszkrimináció éri. A tanulmányok elő elkészítésen kívül a, a folyamat, illetve a végrehajtás időbeli szempontjait is vizsgáljuk. Néhány éven keresztül ennek egy külön fejezetet szántunk éves jelentésünkben, ami pontosan ezt tekinti meg a jövő évi éves jelentésünkben is szerepelni fognak ilyen fejezetek. Ezek megállapítják, hogy milyen területek vannak, ahol az egyezmény az egyezmény rendelkezéseinek megvalósítása hangsúlyos szerepet kap, illetve hogy milyen lehetőségek, milyen intézkedések léteznek, amelyek a fogyatékossággal élők ellen elkövetett diszkriminációt megszüntethetik. Tehát ez egy szélesebb körű munka, amely a diszkriminációt horizontálisabb módon tekinti meg, és megnézi, hogy milyen javításokra van szükség. Ezen a munkán belül azt is megtekintjük, hogy a tagállamok az új strukturális alapokról szóló rendelet értelmében hogy felelnek meg a kötelezettségeinek, kötelezettségeiknek. Voltak monitoring bizottságok, amelyek pontosan ezt vizsgálták, és ez a tevékenység az elkövetkező években is folytatódni fog, legalábbis a most kezdődő programozási időszakra vonatkozóan. Aztán van még egy lehetőség, amelyet támogatni tudjuk a petíciós szakbizottság munkáját, ez pedig az emberi jogi mutatók kifejlesztése. Ezeket a mutatókat már mind a 28 országra vonatkozóan alkalmaztuk az egyezmény 19. cikke szempontjából, ez a politikai életben való részvételre vonatkozik. Ugyanakkor a, ö, olyan mutatókat is ezekről a mutatókról már ma is szó volt. Minden 28 tagállamból összegyűjtöttünk azokat az adatokat, amelyek a 19. cikknek való megfelelést fedik le. A mutatók alapján nagyon jól tükröztetni tudjuk azokat a témákat, amelyek az jelentésben is megjelentek például azt, hogy a támogató szolgáltatásokhoz hogy lehet hozzájutni. A mutatók tükrözik, hogy vannak-e erre vonatkozó jogi rendelkezések, például a személyes támogató szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések, hogy az ilyesfajta szolgáltatásokra kijelölt pénzforrások csökkennek-e vagy növekednek, illetve hogy gyakorlatban hányan élnek ezekkel a szolgáltatásokkal. Igen, nagy akadályok vannak, ahogy ezt már ma többen el is mondták, azelőtt, hogy ezeket az adatokat valóban jól tudjuk elemezni, hiszen ezek nem elég alaposak és nem elég összehasonlíthatók Európai Uniós szinten. Aztán még úgy is segíthetjük a tudatosság fokozását a panasztételi mechanizmusokra nézve, hogy kifejlesztünk egy ilyen úgynevezett tisztánlátási eszközt. Ez egy a weboldalunkon elérhető online eszköz, amely egyre hozzáférhetőbbé válik majd ezen keresztül a polgárok és az érdekeltek megállapítják, hogy számukra az ő külön ügyük szempontjából melyik a legmegfelelőbb és leghatékonyabb panasztételi mechanizmus. Jelenleg 15 olyan tagállam van, ahol lehetőség van különböző emberi jogi intézmények vagy más szervezeteken keresztül ilyen panaszokat beadni, és a weboldal segít abban, hogy megállapítsa az adott illető, hogy melyik panasztételi mechanizmus felel meg legjobban az ő panaszának ezt azért tettük meg, mert nagyon gyakran pontosan az kell zavart az állampolgárok fejében, hogy több lehetőség van, és nem tudják, hogy melyiket válasszák. Két olyan területet szeretnék még végül megjelölni, amely eh, különösen releváns a mm, tanulmányok következtetéseinek fényében. Az egyik az Európai Uniós keret, és ahogy eh, Márta is megemlítette, ebben az évben az Európai Parlament az ügynökségtől a 32 per 2 cikk alapján többször is kért jogi véleményt. Több kérdést is átnéztünk, többek között a mandátum, a keret kialakítása és a, és a keret működése volt ennek a tárgya, és azt néztük, hogy a jelenlegi struktúrákat hogy tudjuk idővel megerősíteni és továbbfejleszteni. Többek között megtekintettük, hogy a keretnek milyen feladatai vannak, a, az CRPD bizottsággal is tanácskoztunk, és itt Többek között a panasztételi mechanizmusokról volt szó, illetve a jelentéstételről. A célokat az Európai Uniós keret részesei részben már teljesítették, de ezt meg lehet még erősíteni olyan módon, hogy egy jogilag kötelező rendelkezést fogadunk el, amelyek ezt, amely ezt a helyzetet még, még inkább erősíti saját kezdeményezésen keresztül. Szeretném aláhúzni ismét, hogy a parlament és a többi intézmény eh, már is kérhet jogi véleményt, és mi fel, eh, ösztönözzük is arra az intézményeket, hogy ezt tegyék meg végül pedig a független életvitel, illetve az intézményi elhelyezésből a közösségi életvitelre való át, átállás kérdése. Jelenleg öt olyan tagállam van, ahol helyszínen dolgozunk, ezek közül az egyik Szlovákia, és nagyon nagy örömmel tudom elmondani, hogy az ottani ö, tényfeltáró látogatáshoz mi is hozzá tudunk járulni a saját magunk tapasztalataival de Bulgáriában, Finnországban, Írországban, Olaszországban e, is e, szerzünk e, tapasztalatokat, és reméljük, hogy ezek alapján az intézményben való elhelyezés, illetve az intézményen kívüli gondozásra való átállás tapasztalatait meg tudjuk majd osztani, és a korábbi tanulmányokat ki tudjuk egészíteni annak érdekében, hogy minden tagállamban meg tudják tenni ezeket a lépéseket, mégpedig a 10 19. cikk szellemének értelmében, hogy az intézmények kívüli gondozásra állhassanak át. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Harmad sorban pedig Katrin asszony fog következni az Európai Fogyatékkal Élők Fórumától. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót és köszönöm szépen a petíciós szakbizottságnak, hogy meghívtak engem. Szeretném Márta köszönetnyilvánításához csatlakozni abban, hogy ennyire fontosnak gondolja a petíciós szakbizottság az ENSZ egyezmény betartatását. Köszönöm szépen azt is, hogy a marakesi megállapodással kapcsolatban is annyira elkötelezettek, és hogy ezt a parlament napirendjén tartják folyamatosan. Mi úgy gondoljuk, hogy a júri szakbizottságon keresztül nagyon hatékonyan fogja kezelni ezt a problémát a parlament, és megpróbálunk majd mindenféle akadályt lebontani, ami a tagállamok, amit a tagállamok tapasztalnak vagy állítanak. Ugyanakkor az európai strukturális alapok alkalmazásával kapcsolatban tovább kell a nyomásgyakorlást folytatni, ugyanis az, hogy a strukturális alapokat még mindig arra használják, hogy különböző intézményekben akarnak új helyeket létrehozni, ez azért mutatja azt, hogy érzelmileg hol is állunk. A politikai intézmények Európában, az Egyesült Államokban nem igazán válaszolnak arra, amit az emberek kérnek tőlük. Tudjuk azt, hogy a munkánk együttesen a feladatunk az az, hogy a fogyatékkal élők helyzetét javítsuk, de ugyanakkor az elszámoltathatóságot is növelni kell az intézmények részéről az emberek felé, mert ez nagyon fontos, és nagyon veszélyben, nagyon nagy veszélyben van mindez. Éppen ezért a petíciós szakbizottság szerepét ebben szeretném látni, hogy az Európai Uniós alapok valóban olyan módon segítenek a fogyatékkal élőknek, ahogyan azt ők szeretnék. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen. Minden bizonyal sokan ismernek bennünket, mi egy ernyőszervezet vagyunk, fogyatékkal élő szervezeteket tömörítünk magunkban Európában. Húsz évvel ezelőtt alakultunk meg az Európai Unióban, és az európai intézményekkel is együttműködünk annak érdekében, hogy az Európai Unió aláírja a vonatkozó ENSZ egyezményt, és ennek most már tíz éve Tavaly a felülvizsgálati folyamatban is nagyon aktívak voltunk, a petíciós szakbizottságbeli kollégákkal együtt, és egy szisztematikus módon dolgozunk annak érdekében, hogy a különböző ajánlások megvalósulását monitorozzuk. Nagyon örültünk annak, hogy az Európai Unió a múlt év végén egy meg, megalkotta a az akadálymentességi jogszabályt. Ez nagyon fontos volt számunkra, és továbbra is minden energiánkat ennek a megvalósítására fogjuk fordítani. Szeptember 14-én, tehát pont az ajánlásaink után egy évvel a Gazdasági és Szociális Bizottságban is volt egy meghallgatás, nagyon sok érintett félel a civil szervezetek részéről, hogy megnézzük azt, hogy hogy néznek ki az ajánlások az Európai Unió részéről, és hogy melyek azok a témák, amelyeket ők továbbra is nagyon kritikusnak gondolnak. Itt három kritikus kérdésről van szó, ö, sürgős kérdésekről. Erről egyébként egy jelentést is készítünk az év végéig. Tehát tulajdonképpen a folyamat úgy néz ki, hogy az Európai Unió, amelyet az Európai Bizottság képviselt, ezen három kérdéssel kapcsolatban választ fog adni a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, és aztán mi is erre fogunk majd reflektálni. Ez lesz tehát ez az eljárás ebben az évben még. különböző ajánlásokat is megvizsgáltuk, találkoztunk különböző biztosokkal, illetékes személyekkel a szolgálatoknál, hogy hogyan valósulnak meg ezek a az ajánlások. Úgy tűnik, hogy nagyon sok pozitív lépés van ebben a tekintetben, például a fenntarthatóság szempontjából. És szombaton Pozsonyban a szlovák elnökség égisze alatt egy konferenciát fogunk szervezni, és ebben azt fogjuk megvizsgálni, hogy általában hogy néz ki a megfigyelések monitorozása, tehát megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Unió mit tesz, Genfben is együttműködünk a tagszervezeteinkkel, és segítjük őket ebben a folyamatban. Az előkészítés területén a különböző jelentések, a konstruktív párbeszéd megvalósítása szempontjából, és majd Pozsonyban is megnézzük azt, hogy mi történik a tagállami szinten akkor, amikor az ajánlások megérkeznek, és melyek a legsikeresebb bevált gyakorlatok, amelyek helyi szinten konkrétumokká lefordíthatók. Egy másik új fontos feladatunk ezen a kereten belül az az, Európai Uniós emberi jogi jelentésekkel foglalkozunk. Idén, november végén, november 29-én, illetve 30-án lesz az Európai Fogyatékkal Évők napja, és megvizsgáljuk a különböző témákat abból a szempontból, hogy az Európai Unió és a tagállamok mit tesznek emberi jogi szempontból a fogyatékkal élők jogaival. Azután a jövő héten tulajdonképpen csak felállítjuk az alapokat, ugye tíz éves évfordulját éljük a megállapodásnak, mi történik a ratifikáció területén, az opcionális protokollok tekintetében, mely tagállamok tettek nyilatkozatokat, amelyek alapvetően ennek a megállapodásnak a szellemével szembe mennek, és megvizsgáljuk azt is, hogy melyek a fennmaradó nehéz pontok. És aztán konkrét témákat is fel fogunk vetni, amelyek a különböző cikkekhez kapcsolódnak, tehát egyfajta benchmark folyamatot kívánunk beindítani. Ezt egyébként már elindítottuk ezt a folyamatot a különböző szervezeti szintjeinken is. Én nem akarom azt mondani, hogy ez egy éves gyakorlat, mert van, amikor több, egynél több jelentést is készítünk. Lesz olyan év, amikor nem készítünk ilyet, tehát ez egyfajta monitorozási tevékenység a megállapodás megvalósulása szempontjából. Nem olyan régen a Gazdasági és Szociális Bizottsággal együtt megvizsgáltuk a fogyatékkal élő menekültek helyzetét. Mint ahogyan önök is tudják, Görögország egy olyan ország lett, amely korábban tranzitország volt, most már inkább végcélországként jelenik meg. Nagyon sok idős személy, nagyon sok kísérő nélküli fiatal és fogyatékkal élő menekült él Görögországban, és éppen ezért február 14-én a Gazdasági és Szociális Bizottság egy meghallgatást szervez majd ebben a témában, hogy mit lehet többet, mit tehet ezen a területen az Európai Unió. Itt meg is állnék, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Noha formálisan a keretben nem veszünk részt, de mégis megadjuk azért a szót az Európai Bizottságnak, és a javaslatait meghallgatjuk. Konkrétan Emmanuel Gant következik. Köszönöm szépen! Azért nem ülök itt az első sorban, mert nem veszünk most már részt ennek a, ebben az egyezményben, nem vagyunk aláíró felek, de azért köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a mai alkalmat, ezt a workshopot. Ez nagyon fontos, nagyon jó, és köszönjük szépen a PETI szakbizottság és az Európai eh, Parlament támogatását a fogyatékkal élők jogainak védelme és eh, megvalósítása szempontjából. Ez egy fontos téma számunkra az Európai Bizottságnál is, és eh, sokat dolgoztunk ebben a kérdéskörben. Sok kérdést felvetettek a mai délelőtt folyamán már, de hogyha most minden témára reflektálni szeretnék, akkor biztos, hogy legalább 20 percet beszélnék, úgyhogy ezt nem fogom megtenni. Néhány témára fogom összpontosítani a figyelmemet. Egyrészt az egyezmény kereteiből való kilépésünkre szeretnék reflektálni, mint Európai Bizottság a Gazdasági és Szociális Bizottságnál volt egy ülés nem olyan régen, az Európai Bizottság alapvetően nem szokott visszalépni, inkább mindig belépünk valamilyen folyamatba, úgyhogy ez egy picikét bonyolult helyzetet eredményezett. Azzal kapcsolatban, hogy a 2012-ben megkezdett úton hogyan tudunk a leghető leghatékonyabban tovább menni. Nézzük jogi szempontból a helyzetet. Jó hír, hogy tegnap este megerősítették azt, hogy ezen a héten formálisan is a biztos levelével megerősítve a kilépésünkről nyilatkozni fogunk tudni. Egész egyszerűen ez azért fontos, hogy konkrétan kimondjuk azt, hogy hogyan néz ki ez a keret az Európai Bizottság részvétele nélkül. Mi nem szeretnénk azzal foglalkozni, hogy milyen keretre lenne szükség az Európai Unió szintjén. Vannak különböző javaslatok, reakciók ebből a szempontból, de ez egy sokkal mélyebb és komplikáltabb vita, amirehez időre van szükség, és biztos, hogy ezt először a kereten belül, és aztán az európai intézmények között kell majd megvitatni. Tehát ezzel a témával egyáltalán nem foglalkoztunk még, és a bizottság visszalépésének formális voltját is meg lehet most már lépni. Én remélem, hogy évvégéig ezt meg fogjuk tenni konkrétan is, tehát ez egy kicsit itt rendet tudunk majd teremteni, és legalább jogi szempontból világos helyzetet teremtünk. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy alapvetően ettől még nem változik semmi, az Európai Bizottság megközelítése szempontjából. Mi továbbra is nagyon aktívak leszünk ezen a területen, akár a monitorozás, akár az egyezmény megvalósulása szempontjából, a rendelkezésre álló forrásainkkal mindent megteszünk majd ezeknek a jogoknak az előmozdítása érdekében. Természetesen együttműködünk a civil szervezetekkel, amelyek ezen a területen dolgoznak. Minden évben találkozunk egyébként velük, ezek rendkívül gazdag eszmecseréket eredményeztek, és nagyon hasznos volt persze a visszacsatolás is, nem lehet mindig mindent figyelembe venni, de ugyanakkor az Európai Bizottság is nagyon is érti ennek a fórumnak a fontosságát, és figyelembe vesszük ezeket az eszmecseréket a politikáink kialakítása, a dokumentumaink megfogalmazása során. Ugyanakkor a bevált gyakorlatok cseréjében is elősegítjük ezeknek a kicserélését, megpróbáljuk továbbfejleszteni a megállapodásra való figyelemfelhívó kampányok szerepét, az Európai Parlamentnek is egy, itt egyébként fontos szerep jut, mert nap mint nap látjuk azt, hogy nagyon sok információ cserére van lehetőség a terepen is, tehát nem csak uniós intézményi szinten önökkel együttműködünk a petíciókban, a különböző panaszok, petíciók megoldásában is. Nagyon sok ilyen típusú petíció van. Ezek persze néha nem könnyű petíciók, mert erkölcsi szempontból sem egyszerű azt mondani, hogy mondjuk egy egyébként nagyon is meglévő problémára azt kell válaszoljuk, hogy ez nem Európai Uniós kompetenciába tartozik, hanem tagállami kompetenciába. Gondolok itt akár a fogyatékkal élőknek adott különböző juttatásokra, vagy a diszkriminációk megvalósulására, és nagyon sajnálatos az, hogy vannak olyan területek, amelyekben nincsen meg a hatáskörünk, de ugyanakkor ez azt is mutatja, hogy milyen problémák mutatkoznak az Európai Unió területén, ezeket a problémákat mélyebben meg kell vitatni, és globálisan kell tudni kezelni. Nagyon gyorsan reflektálnék arra is, a monitorozással kapcsolatban, hogy még ezen a héten, ha minden igaz, akkor a szolgálatközi konzultáció körében a fogyatékkal élőkre vonatkozó európai stratégia kapcsán fogunk eszmét cserélni. Ha minden rendben van az ütemtervünk szerint, akkor december elején meg tudjuk ezt, majd közé tudjuk majd ezt tenni. Persze vannak itt határidők is, amelyeket be kell majd tartanunk. Ennyit szerettem volna elmondani arról, hogy mi is történt uniós szinten a fogyatékkal élőkre vonatkozó stratégiák területén. Ez egy olyan feladatsor, ami számunkra nagyon sok feladatot ró, és hosszú időn keresztül foglalkoztunk ezzel. És aztán utolsóként a strukturális alapokra is szeretnék reflektálni. Itt nagyon érdekes, rendkívül fontos témáról van szó, főként a bentlakásos intézményekből való kilépésre vonatkozólag. Az Európai Bizottság kimondja azt, hogy ez nem gyors folyamat, és nem könnyű folyamat. Ugyanakkor nem lehet az a tagállamokat rákényszeríteni arra, hogy programtervezetekkel álljanak elő ezen a területen, mi persze a meglévő projekteket vissza tudjuk utasítani, olyan projektekről van szó, amelyek további intézményi helyeket biztosítani, de nem tudjuk rákényszeríteni a tagállamokat arra, hogy ennek az ellenkezőjét eredményező programokkal álljanak elő. Éppen ezért az Európai Parlamentnek, a civil szervezeteknek a feladata az, hogy a tagállamok felé közvetítsék ezt az igényt, hiszen önök a, az állampolgárok képviselői valós konszenzus alakult ki a parlament különböző szakbizottságaiban is ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Éppen ezért önök biztos, hogy nagyon fontos közvetítő szerepet játszhatnak, és mindezt a civil szervezetek mellett. Szerintem jó úton vagyunk, mert nagyon erős volt a bizottságon belül a figyelemfelhívás, is oda kell figyelni arra, hogy a strukturális alapokat megfelelő célokra használjuk föl, és valós előrelépést érjünk el a bentlakásos intézményi helyek visszaszorítása terén. További felvilágosító kampányokra van, szó, van szükség a bevágyakorlatok cseréjére, és nagyon sokban alapozunk a parlament, a FRAP és a különböző civil szervezetek munkájára ebből a szempontból számítunk. Tehát fontos számunkra ez a téma, és rendszeres párbeszédet folytatunk a az illetékes szervezetekkel. Nagyon hasznos az, hogy ilyen módon tudunk együttműködni velük, ezekkel a szervezetekkel, hogy tudjuk monitorozni a szociális alap befektetéseit is. Félúton megpróbáljuk a helyzetet felmérni. Remélem, hogy néhány információval vagy hasznos tájékoztatással szolgálhattam. Köszönöm minden résztvevőnek. Nagyon nagy lemaradásban vagyunk, ahogy ez elhangzott, nagyon sok még a tennivaló. Rengeteg petícióval is egyébként még ma foglalkoznunk kell. Azt szakbizottság nevében pedig elmondhatom, hogy ezen problémát napirenden tartjuk. Úgy érzem, hogy ez elég fontos, hiszen a különböző intézmények és az állampolgárok között mégiscsak közvetítőként léphetünk fel. Nem ez az utolsó alkalom, hogy erről beszélünk, megnyugtathatok mindenkit ez ügyben. Köszönöm szépen, sajnálom, hogy nem mehetünk, nem folytathatjuk tovább, de már így is nagy időlemaradásban vagyunk. Most pedig a panaszosoknak, petíció, sok, petíciót benyújtóknak fogom megadni a szót. Köszönöm szépen mindenkinek, mondja az elnök asszony, aki részt vett ezen az ülésen. További késlekedés nélkül a konkrét panaszokra vagy petíciókra kell tovább lépünk Az első a 1440 per 2015-ös petíció a vakvezető kutyákkal kapcsolatos az Európai Vakvezető Kutya Szövetség nevében. ha jól tudom, akkor a panaszos jelen van, aki nem más, mint Mark van Gelder. Maximum 5 percre megadom önnek a szót, parancsoljon. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy vizsgálják ezt a panaszt, és hogy meghallgatnak engem. Remélem, hogy barátommal, kollégámmal meg tudjuk győzni Önöket arra, arról, hogy a vakvezető kutyák és gazdáik tekintetében európai normákra, szabályokra van szükség. A különböző fogyatékkal élők életét nagyon sokat segíthetik. Például a, ezek a kutyák. Sokszor engedik az ember, de csak azért bizonyos helyekre, mert pénzt költ, és a kutya jelenlétével kapcsolatban hát megjegyzéseket tesznek hogyha valaki kiment a kocsmából, elmegy egy étterembe, mielőtt beléphet, elállják az ember útját, és nem engedik be, mert kutyával belépni tilos. Képzeljék el, hogyan éreznék magukat ezen helyzetben. Ez nem egy néha előforduló dolog, ez a vakvezető kutyákkal élők életében mindennapos. Én 2009 óta rendszeresen a segítő kutyák programokkal kapcsolatban rendszeresen nehézségbe ütközünk, David Adams is ugyanezt tapasztalja, tehát a különböző helyekhez való hozzáférés, belépés nem csak Belgiumban vagy az Egyesült Királyságban okoz problémát. Európában utazva azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokszor megnehezítik az ember dolgát, hogyha ilyen segítő kutyával van az ember. David Adams is tavaly több ilyen nehézséggel találkozott. Hmm. Bár rendben voltak a papírjai, Szlovéniába utazva, a saját konferenciánkra utazva, nem tudta kutyáját vinni, egy nappal később érkezett meg a saját konferenciájára. itt Brüsszelben például egy szállodai szobát is megtagadtak tőle a kutya miatt, vagy egy taxisofőr, és ez Európa szerte jellemző, nem akarják -e elvinni a vakvezető kutyával utazókat. Ez csak pár példa, de azt hiszem értik, hogy miről beszélek. A segítő kutya jelenléte a probléma, és ahelyett, hogy segítené őt, éppen rémálomá változtatja minden napjait. Az ember nem teheti, amit akar, ott és akkor, amikor akarja. Ez alapvetően a fogyatékkal élők jogaira vonatkozó ENSZ egyezménnyel egyáltalán nem összeegyeztethető. Amióta az Európai Unió, mivel az Európai Unió ratifikált azt az egyezményt, azt hiszem, hogy joggal várják el az Európai Uniótól, hogy ezen joguknak érvényt szerezzen. Remélem meg tudtam győzni önöket arról, hogy mennyire fontos, hogy ezügyben legyenek uniós szabályok, hiszen az ilyen kutyák tekintetében enélkül az életünk nem fog javulni. Jó lenne, hogyha ezen embereknek segítenének megfelelő szabályok elfogadásával nem csak, hogy ne csak a szűkönezetükben, hanem Európa szerte mozoghassanak nyugodtan. Ezzel egy lépéssel közelebb kerülne az Európai Unió a 2020-as stratégiai céljaihoz. Egy olyan Európában szeretnénk nyilván mindannyian élni, ahol a fogyatékkal élők előtt sincsenek akadályok. Köszönjük szépen. Azt hiszem, mondja az elnök asszony, nem kell újra elmondanom, hogy a szakbizottságunk mennyire egyetért önökkel, Köszönjük, hogy leírták, leírt ezeket a problémákat. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Ha jól tudom, akkor Grange asszony felelőse ennek a témának? Többen is vannak, akkor majd megosztjuk egymás között hozzászólásra időt. Köszönöm szépen, elnök asszony, akár csak ön. Mi is eh, valóban szeretnénk együttérzésünknek hangot adni, együttérzünk az érintettekkel. Mindannyian eh, látunk már ilyet, tapasztaltunk már ilyet eh, a minden napokban, sajnálatos ez nagyon sok esetben. Lehet, hogy a bizottság részéről nem lenne szabad ilyet mondanom, de hát alapvetően a, megnehezítik az emberek életét ebben, több hátrányt okoz, mint amennyi előnyt hoz. Igazából semmiféle törvény vagy szabály nem mondja ki azt, hogy a vakvezető kutyával vagy segítő kutyával nem lehet belépni valahova. Sajnálatos módon ezen a ponton nemzeti hatáskörbe ütközünk. Az Európai Bizottság tett egy irányelv javaslatot 2008-ban, erről még folynak a tárgyalások a tanács és a parlament között. Eh, az évek alatt reménykedtünk, hogy valami történik ezen irányelv eh, ügyében, egyszer csak egy szép napon majd napvilágot lát egy európai irányelv ezügyben, hogy ez a fajta eh, diszkrimináció egyszer mindenkorra eltűnjön. Szerintem ezzel az irányelvvel meg tudnak oldani az dolgot, hiszen ez egy keret lenne, amit aztán majd a tagállamok a nemzeti jogba ültetnének át a saját módjukon mindent tőlünk lehetett megtettünk, letettük a javaslatot az asztal évekkel ezelőtt, csak remélni tudjuk, hogy egy szép napon valami lesz ebből az unió szintjén elfogadásra kerül. Nem, mi köszönjük Önöknek, mondja az elnök franciául, és folytatja angolul, köszönöm eh, mindenkinek, kedves kollégák, ki szeretne elsőként hozzászólni, kérdezem. Nobody? Okay. Senkinek nincs mondani valója az ügyben? Akkor a panaszosnak adom vissza a szót. Nem, Péter Járnak van mondani valója. Uh, ich fass, ich nichts mehr an. Valószínűleg, hogyha mindenki átgondolja, hogy a biz, bizottság mit mondott, akkor Hát minden érdekelt bizonyíthatja, hogy ez így nem elégséges. Ez diszkrimináció, ez jogsértés. Az én naív kérdésem, tehát az lenne a bizottság által mondottakra reagálva, hogy akkor milyen jogszabályra van itt szükség, hogyha van, szükség van valamiféle további jogszabályra mert akkor arra fogunk törekedni, hogy ezt elérjük, és bevonjuk a felelős szakbizottságokat is, csak hát tudnunk kell, hogy mit tegyünk. Az, hogy most itt senki nem szól hozzá, az nem annak a jele, hogy nem érdekli őket ez az ügy, hanem annak, hogy hát mindenki annyira úgy, jó, annyira igazságtalannak tartja ezt, csak hát nem tudja, hogy mit tehet. Tehát a bizottságtól kérdeném, hogy akkor őnök szerint a parlament mit tud tenni ebben az ügyben? Is there anybody else? Bárki? Még valaki? Senki. Akkor visszaadom. Van Gelder úrnak, a panaszosnak szeretne akkor esetleg reagálni, ismét mondani valamit az Európai Bizottság és a kollega által, kollega által elmondottakra. If Europe can't provide... Ha Európa nem tud iránymutatást, jogszabályi keretet biztosítani, akkor ez a probléma soha nem oldódik meg. 2016-ot írunk és az emberek, európaiak nem utazhatnak szabadon, az egységes, mindenki által egységes és határmentes Európában, akkor ez egyszerűen nevetséges. Persze a tagállamoknak kell valamit tenniük, de pont ez a baj. Nincs elég európai ország, amely komolyan szeretne tenni valamit ez ügyben. Itt van például Belgium, hogy ne menjünk ennél messzebb. A 2009 óta dolgozunk egy belga jogszabály elfogadásán. 2014. januárjában végre valahára a flamand oldalon megszületett egy jogszabály. Európa egy ilyen apró kis ország Európában. És három különböző jogszabály van, és Flandriából a francia ajkú Valóniába sem tudok utazni, mert a francia ajkú oldalon már nem engedik be a kutyámat. És a szövetségi kormány azt mondja, hogy hát ez nem a mi bajunk. Akkor mi mit csináljunk? Mit tegyünk? Európának kell az asztalra csapnia, vagy valamit tennie, vagy nem tudom, valamit tennie kell. Mindenkinek alá kellene írni egy ilyen Mindenki aláírta ezt a szerződést, ezt a egy, ENSZ egyezményt, és aztán utána szétterek a kezüket, hogy ez meg nem a mi dolgunk. A belga elnökkel beszéltem pár éve, azt válaszolta, hogy ez egy flamand probléma, regionális probléma, semmit nem tettünk ez ügyben. Amikor elmentem, az Unia nevű szervezethez, ahol diszkriminációt lehet, ügyben lehet panaszt tenni. Amikor felhívtam őket, akkor azt mondták, igen, aláírtuk az egyezményt. De aztán évekre van szükség, hogy valami történjen ez ügyben. Ez nem mehet így. Kérem, tegyenek valamit, segítsenek ezeknek az embereknek. Én magam nem vagyok fogyatékkal élő, de nevetséges, hogy ezek az emberek nem utazhatnak szabadon. A saját fal, falujukban, kis falujukban sem tudnak bárhova, bármikor bemenni. Ez borzasztó. Köszönöm. Well, as we understand, there is... Köszönöm. Mi petíciós szakbizottságként formálisan sok mindent nem tehetünk. De önökkel és másokkal együtt renden tart, tarthatjuk ezt a kérdést, az egyenlő elbánás elvéről szóló irányelv hogyan alakul, és a tárgyalások során az európai akadálymentesítési aktus ügyében, hiszen erről is már elkezdődtek a tárgyalások, és aztán Mindannyiunk kötelessége, hogy lobbizzunk a tagállamoknál, hogy az ENSZ egyezménynek tegyenek eleget. Hát ennyit tudok mondani, kollégák, figyelme követjük a dolgok alakulását de ezen konkrét panaszügyében formálisan semmit sem tehetünk. Azt javaslom ezért, hogy most zárjuk le. Köszönjük meg Van Gelder úrnak az elmondottakat, és ezt valóban az azt is köszönöm, hogy rajtunk is tartja a szemét, hogy mi mit teszünk, és tényleg figyelme követjük ezt az ügyet. Tehát kollégák, akkor lezárjuk ezt a panaszt azzal a vállalással, hogy figyelemmel követjük a dolgok alakulását. Elfogadható ez így? A hallgatást beleegyezésnek tekintem ez ügyben. Tovább lépünk, 1294-es elnézést. Kuneva. Kuneva asszonyba nem akarnám belefolytani a szót. Yes, yes. Μπορείτε mi τελευταία στιγμή πάνε Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy későn érkeztem, és későn szólok hozzá. Én azt javasolnám, hogy annak nem lenne értelme, hogyha lezárnánk itt a petíciót, különösen azért, mert úgy gondolom, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsünk, javaslatokkal kellene élnünk módosítókkal élhetünk annak érdekében, hogy ezt a helyz, ezen a helyzeten javíthassunk. Ez egy valódi probléma, Én például részt vettem a vakok és gyengénlátók gyűlésén Párizsban. Ők is ugye alkalmaznak segítőkutyákat, és ők is elmondták, hogy mekkora problémákban, problémákba ütköznek, amikor szeretnének a kutyáikkal például egy étterembe bejutni, ha rendezvúznak, vagy egy, egy előadást kell, hogy tartsanak valahol egyre másra problémákba, problémákba ütköznek, és egyszerűen a B-ig nem tudnak eljutni annak érdekében, hogy a napi teendőiket elvégezzék. Minden segítségünkre szükségük van annak érdekében, hogy a társadalom életében részt vehessenek. Mi kell, hogy legyünk az ő, ő szócsövük nyilván vannak olyan helyzetek, amikor allergia probléma vagy más miatt nem fogadható el egy kutya jelenléte, de én úgy gondolom, hogy legelsősorban arról van szó, hogy az embereket tudatossá kell tenni, az embereket egyszerűen arra kell nevelni, hogy segítsenek. Köszönöm szépen ahol, mivel Koneve asszony szeretné, hogy tartsuk nyitva a petíciót, ezért nyitva tartjuk, és nyomon követjük az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Jó lesz így? Rendben. Akkor most következik a következő petíció, vagyis nem, elnézést, nagyon elhúztuk az időt a workshoppal, úgyhogy eh, ennyit tudunk ehhez hozzászólni. 11, nem, 1294 színvakság kérdésében a petíció benyújtója nincs jelen, ezért rögtön a bizottságnak fogom megadni a szót. Köszönöm szépen. elnézést, hogy mindig én nekem kell beszélnem. Ez a téma rendkívül fontos, hiszen a Ebbre reflektálunk a parlament és a tanács között most is éppen terítéken lévő jogszabályjavaslat kapcsán, és itt néhány olyan funkcionális követelményt kívánunk kidomborítani, amelyneknek következtében a színvakságtól szenvedő személyek számára vezetünk be könnyítéseket. Várjuk azt, hogy előrelépés mutatkozzon a jelenlegi tárgyalások folyamán. Köszönöm szépen! Megnyitom a szót a hozzászólni kívánok előtt. Peter asszony. Chciałam zaproponować zamknięcie tej petycji, dlatego że... Én azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót, mivel a színvakságról szól, és minden készülék másképp és másképp van jelölve. Az elektronikus készülékek úgy működnek, hogy hogy a színek nem olyan lényegesek, én sem nézem az én készülékemen a színeket, sem elektronikus készülékeimen, sem konyhai eszközeimen. Nincs szükség arra, hogy a színeket megkülönböztessük egymástól. Úgyhogy nem tudom, hogy miért lenne szükség arra, hogy ha például a működés befejezésére adnak egy jelet, akkor az, ott, ott a színnek lényeges szerepe lenne. Én nem vagyok színvak, de tökéletesen látom, hogy mikor van vége mondjuk egy mosógépben a programnak, vagy mennyi energiát fogyaszt egy adott készülék. Én szerintem e- ebben semmiféle probléma nincs, és ezért azt javaslom, hogy zárjuk le. Elnök, jó, akkor annyit elértünk, hogy a bizottság tudatában van ennek a problémának, és valamiféle jogszabályon keresztül megpróbálja elérni, hogy a különböző standardokat egységesítsék. Most azt tegyük meg, hogy a bizottság válaszát küldjük el a petíció benyújtójának, és utána pedig zárjuk be a, na, zárjuk le a petíciót, ahogy Pitére asszony javasolta. Jó lesz így? Rendben van. Köszönöm akkor egy kicsit gyorsan dolgozunk, de mivel nagyon nagy késésben vagyunk, kicsit hatékonyabbaknak kell lennünk. 1123-as petíció az osztrák jelnyelvnek első nyelvként való elismeréséről lesz szó. Először is szeretném Franz Dottert üdvözölni, aki a petíció benyújtója, és már is megadom neki a szót 5 percre. Köszönöm szépen, hogy az ügyemet kezelni fogják. Nem tudom, hogy a kívánságom teljesíthető-e, mivel azt szeretném, hogyha az Európai Parlament vagy a Petíciós Bizottság az osztrák kormánynak küldene egy üzenetet, és megkérné őket arra, hogy hagyjanak fel a siketek diszkriminatív bánásmódjával az országban Kósa Ádám és már Víkli nagyon kiválóan képviseli a siketek ügyét európai szinten. Én el fogom magyarázni, hogy miért van arra szükség, hogy Ausztriának európai figyelmeztetést adjanak, illetve európai figyelme, kérést küldjenek. Ausztriában nagyon jó jogszabályok léteznek a hallássérültek kisebbség kapcsolatban, azokkal kapcsolatban, akik valamiféle beszédre képesek, és a, siket, és a migráns gyermekek anyanyelvi kérdéseit is nagyon jó jogszabályok fedik le, illetve szabályozzák tehát ebből a szempontból a jogalkotás kiváló, már csak ezért is érthetetlen, hogy miért nem adják meg ugyanezeket a jogokat a siketeknek is. És nem csak a jog megtagadása az, ami arra indít engem, hogy kérjem önöket, hogy forduljanak az osztrák kormányhoz, hanem az az igazságtalan bánásmód is, amiben az emberek akkor részesülnek, hogyha azt kérik, hogy vegyelem, vegyék figyelembe a jogaikat. Elmagyarázom, mire gondolok. Először is van egy alkotmányos szabályozás, amely szerint a nemzetközi egyezményeknek megfelelően az osztrák parlament dönti el, hogy egy nemzetközi egyezmény rendelkezéseit az osztrák törvényekbe milyen módon ültetik át. Ez egy nagyon praktikus politikai eszköznek tűnik, de valóságban sajnos azt látjuk, hogy amíg Ausztria nem dönt úgy, hogy átülteti az, in, az nemzetközi egyezmény rendelkezéseit nemzeti jogába, addig a nemzetközi egyezmények semmit nem számítanak Ausztriában. Tehát a fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezmények sem. Ausztria elfogadta az egyezményt, egy pozitív döntéssel a parlamentben, de ezen belül van egy jogi fenntartás az egyezménnyel kapcsolatban, és ez azt jelenti, hogy sem személyként, sem csoportként nem hivatkozhatunk erre a nemzetközi egyezményre, sem közigazgatási, sem igazságügyi ügyekben. Tehát Ausztria gyakorlatilag elfogadta az egyezményt, ugyanakkor a mindennapja gyakorlati használatát megakadályozza. Nem tudom, hogy más országokban mi a helyzet, de én úgy gondolom, hogy ez nem felel meg az Európai Unió eszméjének, és az osztrák állam eszméjének sem. A második dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy közigazgatási és igazságügyi eljárások esetében, amikor a ö, siketek ö, jogait próbáljuk védeni, akkor azzal a gyakorlattal találkozunk, hogy a kormány ezeket az eljárásokat tönkre teszi, például kényszer értesítéseket állít ki. Például, hogyha valaki egy intézményhez fordul, és például jelnyelven próbál valamit kérni, akkor a kormány azt állítja, hogy például az alkotmánybírósághoz való fordulás e, e, érdekében meg kell, hogy legyen a megfelelő megfelelő formájú értesítés, de ezt nem kapjuk meg. És ez már csak azért is felháborító, mert amikor megkérdezzük, hogy miért nem veszik figyelembe a siketek jogait, akkor Ausztria azt mondja, hogy megtesszük, sőt, még azon túlmenően is teszünk egy sor dolgot, amit az egyezmény követel. Én nem értem, hogy ezt hogy állíthatják. Köszönöm szépen. Márk úrnak adom meg a bizottság nevében most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjak annyit, hogy a bizottság támogatja a siketek számára a jelnyelv használatát az európai nyelvi sokszínűség nevében, és a fogyatékossággal élők jogainak védelmében egyaránt. De ahogy tudja, az Európai Unió csak a szerződésben meghatározott kompetenciáin belül tud cselekedni. Ebben az esetben a tagállamok kizárólagos kompetenciájáról van szó, hiszen az oktatási rendszer megszervezésének témájában született ez a petíció. A bizottság ezért nem indíthat jogi vizsgálatot ilyen ügyekben, még akkor sem, hogyha a diszkrimináció ellenes elvek szintén szerepelnek az alapvető jogi kartában, hiszen ö, ö, ez a kérdés, ahogy mondtam, a tagállam kizárólagos kompetenciájába tartozik. A bizottság nem tud jogi vizsgálatot indítani abban az esetben sem, hogyha nemzetközi egyezmények által megszabott kötelezettségének nem tesz eleget egy állam, például egy, egy ENSZ egyezménynek. Az e- Európai Bizottság sajnos ilyen aspektusokat sem követhet nyomon, és nem tehet megjegyzést ahhoz sem, hogyha az osztrák kormány az osztrák alkotmányt nem tartja tiszteletben, vagy a nemzeti eljárások az adott eh, tagállamban nem felelnek meg az adott tagállam alkotmány, eh, alkotmányának, illetve az alkotmányos jognak. Az nem jelenti azt, hogy a bizottság számára nem fontos ez a kérdés, de a lényeg az, hogy ezt a kérdést nemzeti szinten kell megoldani. Köszönöm szépen, most akkor a képviselő kollégáimnak adom meg a szót hozzászóláshoz. Zsdánoka asszony. Köszönöm szépen ami itt folyik előttünk, az a standard szöveg az exkluzív hatáskörökről. De mit is szeretne elérni a petíció beterjesztője? Azt szeretné, hogy az ausztrák hatóságokhoz forduljunk, és ez bizony benne van a hatáskörünkben. Tehát ezért én szeretném őt támogatni, mert Igenis, és utalnunk kell a kartára. Különben ugyanis mi értelme lenne annak, hogy a karta lényegét vagy részét képezi a szerződésnek? Egyébként csak egy üres fecni lenne. Tehát szerintem igenis, és forduljunk az európai, az osztrák hatóságokhoz. Igaz, hogy tagállami kompetenciáról van szó, de azért figyelembe kell venni az Európai Uniós jogszabályokat is. Köszönöm szépen. Kósa Ádám, öni a szó. Önök asszony, először is szeretném megköszönni, hogy nem a Peti Bizottság tagjaként is megkaptam a szót, ígérem, hogy rövid leszek. Egy biztos, a panasz, amit a bizottság kapott, és amit hallottunk az előbb, lehet, hogy konkrétan az osztrák államban élő siket gyerekekkel kapcsolatos, de ez a probléma valójában nem kizárólag Ausztriát érinti, hanem gyakorlatilag egész Európában a siketeket ugyanúgy érinti. Az is igaz, hogy ez oktatással kapcsolatos panasz, ami érkezett, de ahogy említette a panasz benyújtó is, a diszkrimináció nem csak az oktatásban, történik, hanem az élet minden területén ugyanúgy érinti a siket gyermekeket. Az ENSZ egyezmény, amiről nagyon sokat hallottunk, utal és utal az alapvető, illetve az alapvető jogok kartája is utal rá. Én azt gondolom, hogy a petíciós bizottságnak igenis kötelessége, hogy megkérdezze az osztrák kormányt, hogy mi az álláspontjuk ebben az ügyben, és mivel nem kizárólag osztrák problémáról beszélünk, én azt is megkockáztatom, hogy esetleg a petíciós bizottság koordinátora dönthetne úgy, hogy a későbbiekben egy jelentést készítenek a siket gyermekek általános hozzáférésének kérdéséről különböző szolgáltatások kapcsán, beleértve az oktatást is. És egy utolsó mondatban szeretnék utalni arra, hogy valójában arról van szó, egy nagyon speciális helyzet van, hogy a siket gyermekek a fogyatékosságuk miatt nyelvi kisebbséget képeznek. Tehát ők, nekik az első nyelvük vagy anyanyelvük a jelnyelv. Ausztria esetében az osztrák jelnyelv, Svédország esetében nyilván a svéd jelnyelv, tehát minden országnak a saját jelnyelve. Számunkra ez az elsődleges nyelv, és gyakorlatilag a nyelvi jogok korlátozásáról van itt szó, tehát ezért is szeretném támogatni az előttem szóló képviselőasszonyt, hogy igenis tartsuk nyitva ezt a petíciót, keressük meg az osztrák kormányt, és foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. És megismétlem, én úgy gondolom, hogy helye lenne egy jelentésnek, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik. Thank you, Adam. Köszönöm szépen. Péter Jár. Äh, Igen, természetesen, ha őszinték vagyunk, van egy gyors és egy lassabb megoldása. Ennek hát a gyorsabbat sem hagyhatjuk szem elől. A gyorsabb megoldás az az, hogy a tagállam felelős, és Először is az osztrák petíciós bizottságnak kellene beadni ezt az ügyet, mert ott lehet, hogy gyorsabban intézkednének. A másik kérdés az ugye arról szól, hogy Európa szinten mit tudunk tenni, a tagállamot fel tudjuk szólítani, és van már egy szakbizottság, amely megvizsgálja, hogy ez a helyzet hogy áll, E, Európában e, vannak általános jogok, amelyek meghatározzák a kompetenciákat, és nyilván a tagállamok felelősek ezeknek a e, nemzeti jogba való átültetéséről, átültetéséért, de mindenképpen jó lenne, hogyha Ausztriához fordulnánk, és ott megkérdeznénk, hogy mi a véleményük. Thank you very much. Köszönöm. Ahogyan bizottság is rámutatott, jogi értelemben a szakbizottság nem sokat tud tenni, miután ez egy olyan petíció, amely alapvetően nemzeti hatáskörbe tartozik. De emellett azt is el szeretném mondani, hogy azért van olyan lehetőségünk, amely ugyan nem jogi értelem, de mégiscsak hozzásegíthetjük a probléma megoldásához a petíció beterjesztését. Tehát sokszor láttuk azt, hogy akár csak egy levél a részünkről az illetékes hatóságokhoz csodákat művel. Tehát azt szeretnénk most javasolni, hogy az osztrák hatóságokhoz levélben fordulnánk, amelyben kimondanánk, hogy a diszkrimináció miatt aggódunk, és utalunk a szakadálymentesítésre, illetve arra, hogy milyen eszközeink vannak intézményként, és nagyon világossá tesszük az álláspontunkat. Ezt megtehetjük, de ezután viszont le kell zárnunk a petíciót, mert többet nem tudunk tenni, kedves uram de én úgy gondolom, hogy ez mégiscsak egy jó megoldás, és arra is szeretném önt ösztönözni, hogy forduljon az osztrák petíciós bizottsághoz, hiszen ez nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés. Tehát kedves kollégák, akkor Auken asszony, tessék, öné a szó. Egyetértek a nagy részével annak, ami elhangzott, de szerintem hagyjuk csak nyitva ezt a petíciót, mert várjuk ki azt, hogy hogyan dönt a bíróság. Benne van a szerződésben, hogy a diszkriminációmentesség fontos alapelv számunkra. Úgyhogy legyünk alázatosak ebben, mert itt emberi jogokról van szó, és ez benne foglaltatik a szerződésben is, úgyhogy szerintem várjuk meg a választ az osztrák hatóságok részéről. Margaret, teljes mértékben egyetértek veled, de először is a petíció beterjesztőjét szeretném segíteni. Van egyfajta nonverbális kommunikáció köztünk. Ön, te nem látod őt, ő, én viszont igen, és ő most éppen bólogat. Úgyhogy visszaadom a petíció beterjesztőjének a szót, és megkérdezem tőle, hogy az én javaslatom megfelelő-e vagy sem. Igen, a levél gondolata nagyon tetszik, és a német parlamenti képviselő javaslatát is meg fogom fontolni, hogy a petíciós bizottsághoz forduljak Ausztriába, és aztán két dokumentumot is át fogok még adni önöknek, amelyek a parlament alelnökétől származnak, amiben kimondja azt, hogy nem hajlandóak semmit sem tenni. Jogi lépéseket is tettünk már, de a petícióm oka arra vezethető vissza, hogy nagyon hosszúak a bírósági eljárások. Egész egyszerűen a diákok helyzete nem engedi meg, hogy várjunk. Mire megoldódik a bírósági kérdés, ők felnőnek és felnőttek lesznek. Ez pedig elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Most szerintem lezárhatjuk a petíció azt mondva, hogy az osztrák petíciós bizottsághoz fog fordulni a petíció betarjó, beterjesztője, és mi pedig egy nagyon erős hangvételű levelet fogunk írni az osztrák hatóságoknak. Ez így rendben van? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, én nagyon örülök annak, amikor mindenki elégedett. Következő petíció köz, következik, ez a 240-es számot viseli oktatási, tudományos, kulturális termékekre vonatkozó vámmentesség. És most a bizottsághoz fordulok, Matthias Björk fog szólni. Köszönöm szépen. Ez egy olyan eset, amikor Gavrila úr felvette a kapcsolatot velünk közvetlenül, tehát a bizottsághoz fordult, úgyhogy a román hatóságokkal már kapcsolatban állunk ezzel a témával kapcsolatban, és egyet értünk azzal, hogy van itt egy olyan jogszabály, amely a 1186 per 2011, per 2009-es rendeletre vonatkozik, vagyis azt szeretnénk elérni, hogyha ez a rendelet teljes mértékben megvalósulna, de ez nehéz. Természetesen ez nem egy szabálysértési eljárás formájában kezelt kérdés volt, hanem inkább informálisan vettük fel a kapcsolatot a hatóságokkal. Gavrila úr konkrétan arra az a kapcsolatban emelt panaszt, hogy nem importálhatott közvetlenül ilyen típusú termékeket. Ez pedig a rendelet 68. cikkével ellentétes. A kapcsolatfelvételünk következtében a román hatóságok úgy döntöttek, hogy ezt visszavonják, és ezért mi úgy döntöttünk, hogy lezártnak tekintjük az ügyet, hiszen itt a rendelet teljes betartatása felől megbizonyosodtunk. Gavrila úrnak írtunk is ebben az ügyben, de ő azt mondta, hogy az ő véleménye szerint az adott jogszabályt csak egész egyszerűen átnevezték, és egy másik jogszabályként bújtatva újra életbe léptették 2016-ban. Éppen ezért mi most nem tudjuk lezártnak tekinteni ezt az ügyet, szeretnénk jobban kivizsgálni, hogy mi történt. Október 28-án kaptunk ezzel kapcsolatban egy levelet. Minden esetre első ránézésre úgy tűnik, hogy itt nem vám terhekről van szó, hanem import áfáról, és amennyiben erről van szó, akkor nem lehetséges a vámszabályokra hivatkozni. Ön azonban arra hivatkozik, illetve hogy én azt mondom, hogy ez csak egy ilyen első ránézésre megállapított értékelés volt, tehát ezt még azért mélyebben szeretnénk kivizsgálni. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Tanoka asszony, köszönöm szépen. Nagyon egyszerű az eset, hagyjuk nyitva a petíciót. Egészen addig, amíg meg nem vizsgáljuk ennek az új jogszabálynak a mibenlétét. Teljes mértékben egyetértek, és úgy látom, hogy mindenki, tehát hagyjuk nyitva ezt a petíciót egészen addig, amíg a helyzetet tisztázzuk megnyugtatóan. És azt is szeretném kérni a bizottságtól, hogy folytassa a monitorozást ebben az ügyben, és kérem, hogy a mi szakbizottságunknak írásban válaszoljon, amint új körülmények merülnek fel. Köszönöm szépen. Következő a tízes napi rendi pontunk. 924-es petíció az Európai Vakok szervezetétől itt uh, a nyomtatott uh, termékekhez való hozzáférés uh, a téma, és a 940 964-es petíció, amely pedig a dizlexiások szervezetétől érkezett. Itt megint csak a dizlexia és más fogyatékokra vonatkozó nyomtatott termékekhez való hozzáférésről van szó. Szóval 5 percre átadom a szót. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, nagyon jó, nagyon érdekes volt ez a tanulmány, szerintem csodálatos volt az, amit hallhattunk, nagyon átfogó volt. Most azonban a bizottság véleményét szeretném megkérdezni, ugyanis ez a marakesi megállapodás ma már nemzetközi jogi érvényel bír. És ez pedig nem lehet volna lehetséges, anélkül, hogy a petíciós bizottság öt éven mhm. keresztül nem végzett volna ebben a tekintetben nagyon kemény munkát. Ezt sosem felejthetjük el. A mai ö, találkozókhoz hasonló találkozások, a plenárison való szavazások és más jelentések járultak ehhez a sikerhez hozzá. Nagyon fontos az akadályok lebontása, a jogi bizonytalan helyzetek megoldása, és miközben igaz az, hogy 25-30 ország már ratifikálta ezt az országot, a marakesi egyezménynek semmi értelme nem lenne, amennyiben az Európai Unió nem alkalmazza azt, ugyanis itt vannak azok a megfelelő formátumban szereplő könyvek, több százezer nyomtatott könyvről van szó, amelyek tulajdonképpen a lényegét képezik ennek a megállapodásnak. A ma reggeli hírek az Egyesült Államokból úgy gondolom, hogy bizonytalansághoz vezetnek, azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok a jövőben ratifikálja ezt, vagy sem. Szerintem ez nehéz, de hát ott további egymillió ilyen formatált könyvről van szó. Tehát most azt hiszem, hogy itt lesz az ideje annak, hogy az Európai Unió kezébe vegye a vezető szerepet. Ezek nagyon fontos könyvek az Európai Unióban, a világon, és nagyon sok nyelven megjelentek, és hát ugye itt az Európai Unióban jellemző ez a nyelvi sokszínűség. Az Európai Unió ratifikációja nagyon fontos ebből a szempontból, a bizottsági javaslat, egy irányelv és egy rendelet formájában nagyon jó megközelítés az én véleményem, véleményem szerint, és letükrözi azt, amit a vakok és gyengénlátók szeretnének elérni a világon, nem csak az Európai Unióban. Mi reméljük azt, hogy ez a bizottsági javaslat a parlamenten keresztül vihető, de főként a tanácsban, a tagállamokon, tagállamokban, anélkül, hogy további jogi akadályokat gördítenének ezen ügy elé. Vannak olyan tagállamok, amelyek finoman szólva nem támogatják ezt. Az egyik a kereskedelmi forgalomba helyezésre hivatkozik, vagyis azt mondják ezek, hogy ugyan meg lehet venni ezeket a könyveket a világon bárhol, de nem lehet őket megosztani. Szerintem ez nagyon is diszkriminatív, mert én úgy gondolom, hogy igenis, és nekem vak személyként is jogom van ahhoz, hogy kivegyek bármilyen könyvet, kikölcsönözek egy könyvtárból, és ugyanakkor pedig megvásárolni nem vásárolhatom meg. Ez azt is jelenteni, hogy a kiadóvállalatoknak sem adunk elég sok ösztönzést arra vonatkozólag, hogy ezeket a kiadványokat hozzáférhetővé tegyék. Mert ahogyan elmondták a tanulmányban is, a vakok a világon meglévő könyveknek csak az egy százalékához férhetnek hozzá. Tehát ez kereskedelmi értelemben túl kevésnek bizonyul. Vannak itt más javaslatok is, amelyek tovább bonyolíthatnák a helyzetet. Bürokratikus akadályokra gondolok, túlzott regisztrációs adatgyűjtési kérdésekre. Sőt, még a parlament is azt javasolta, hogy milyen konkrét technikai jellegű javaslatokkal élne annak érdekében, hogy ezt a megállapodást még hozzáférhetőbbé, illetve könnyebben kezelhetővé tegye baráttá. Világosabban kellene meghatározni mindezt, mi is, mi is az, amit kérünk? Azt kérjük az Európai Parlamenttől, és kifejezetten a Petíciós Bizottságtól, hogy egy véleményt készítsen az új irányelv és az új rendelet tekintetében. Erről született már döntés egyébként? Igen. Akkor kérem, hogy folytassák ezen a területen a munkájukat a vakok és gyengélátók érdekében. Szeretnénk három formális konzultációt a bizottság, a tanács és a júri szakbizottság között lefolytatni, hogy minél hamarabb első olvasatban meg lehessen erről állapodni. Talán a jövő év tavaszán már a plenáris elé lehetne vinni ezt. Azt is szeretném elmondani, hogy ami a hatáskörökre vonatkozó kérdést illeti, én úgy gondolom, hogy a bírósági vélemény óta nincsen ezzel kapcsolatban felmerülő aggály. Van egyébként már egy új petíció, amelyet a vakok szervezete terjesztett be három vagy négy hónappal ezelőtt, ami kifejezetten a ratifikációra és az implementációra vonatkozott. Ezt a kettőt tehát együtt kell kezelni, és az utolsó gondolatom, olyan mechanizmusra van szükségünk, amelyel biztosítani tudjuk azt, hogy megvalósul a jogszabály betűje, tehát egyfajta jogsegély lehetőségét be kell építeni a rendszerbe. Köszönöm szépen, és most megadom a szót barátomnak a diszlexiás szervezettől. Kérem, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megkaphattam a szót. Annyit szeretnék elmondani, hogy Mika Kámár osztrák elnököt képviselem, a az Európai Diszlexia Szervezet elnöke. Röviden, csak annyit, hogy a marakesi szerződés ratifikációját természetesen támogatjuk. Úgy érezzük, hogy ez a diszlexiával, illetve a tanulási nehézségekkel bíró európaiak számára ez nagyon fontos. Az Európai Bizottság említi a nyilatkozatában, hogy mennyire fontos ez a szabadidős tevékenységhez és a kultúrához való hozzáférés szempontjából, de a fogyatékkal élő gyerekek számára például ez a tanulás kulcsa, illetve az élethosszig tartó tanulást se felejtsük el. Davidhoz csatlakozva valóban fontos, hogy a fogyatékkal élők is a más nyelveken megjelent könyveket ők is elérhessék, éppen ezért ez a fajta hozzáférés, magas szintű hozzáférés, ennek fontosságát nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Az európai közpolgárság fogalmához is kapcsolódik, hogyan lehet az ember aktív polgári részője a, a társadalom életének, hogyha magukhoz, a, az írásos anyagokhoz sem fér hozzá. Ami a tanulási nehézségekkel rendelkezőket illeti, vannak, akik teljesen képtelenek megtanulni, olvasni, másoknak kicsit kisebb nehézségei vannak. Vannak, akik számára elengedhetetlen, vannak olyanok, akik számára hasznos, és, de mindenki számára azt hiszem, hogy mindenképpen hasznos lenne. Ezért szeretnénk, hogyha a tagállamokban a marakesi szerződés ratifikációját minden módon elősegítenék az európai intézmények hiszen a vakok látók audio-vizuális nehézségekkel bírók, aki a print disabled, ahogy azt angolul mondják, tehát az írásra csontatott anyagokhoz hozzáférni képtelenek szempontjából ennek a fontosság azt hiszem megkérdőjelezhetetlen. Köszönöm. Je vous remercie. The commission representative is... Köszönöm. Tomás Evertnek adom meg a szót az Európai Bizottság nevében. Igen, köszönöm szépen. Én is megragadnám az alkalmat, hogy Ramirez Martensnek ezt az érdekes beszámolóját megköszönjem. Ami a konkrét petíciót illeti, nos örömmel számolunk be arról, hogy ratifikáció ügyben, minthogyha haladnának a dolgok. Szeptember 8-án a főtanácsnok véleményezte ezt az Európai Bíróság határozatát már nagyon várjuk. Tehát, hogy a vegyes hatáskörök problémája megoldódhat, és az Európai Unió remélhetőleg most már a szerződés ratifikációjához hozzá láthat. Örülünk annak is, hogy a szerződés végrehajtásával kapcsolatos javaslatunk meleg fogadtatásra talált ahogy ezt a panaszosoktól hallottuk az imént. Szeptember közepén fogadtuk el a javaslatot a tanácsi munkacsoportok tehát tárgyalják ezt az első eszmecserére a hétfőn az Európai Parlament jogi szakbizottságában is sor került. Mi nagy várakozással tekintünk a tárgyalások elé. Remélhetőleg ezek minél hamarabb sikerrel lezárulnak. nyit hadd hangsúlyozzak, hogy az irányelvben, a hetes cikkben szerepel az, hogy az irányelv életbe lépését követő második évben a végrehajtás tekintetében készülnie kell egy jelentésnek, hogy hogy áll e, az Európai Unió ezzel. A jobb jogszabályalkotás elve tekintetében azt hiszem, hogy ez sok helyen tetten érhető, ebben az irányelvben is. Egyelőre ennyit szeretnék elmondani címszavakban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig a kollégákhoz fordulok, ki szeretne hozzászólni. Margaret. Celebrate. Uh, now we've had this petition and this issue on, on the agenda for so long time. Olyan régóta szerepel már napirendünkön ez. Volt, amikor ünnepeltünk, aztán utána szomorkodtunk, voltak akadályok itt és ott, de sokkoló volt azt látni, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek egyesek eh, annak érdekében, hogy eh, a vakok és gyengénlátók eh, hozzáférjenek, vagy épp, hogy ne férjenek hozzá ezekhez a tartalmakhoz. Itt egy megoldásra váló probléma, egy zárt ajtó, és kezünkben a kulcs, hiszen Európa a nyelvileg leggazdagabb eh, ilyen közösség. Elnézést, eh, kicsit kaparat torkom. Tehát nagyon remélem, hogy a tárgyalásokat eh, a majd lefolytathatjuk az véleménytervezett felelősseként Nagyon sok lelkes hozzászólást hallhattunk, nem egyedül én folytatom ezt a harcot, 5-6-7 éve sokan együtt válvetve harcoltunk. Olyan jó, hogy végre most már itt állunk a siker küszöbén. Köszönjük, mondja az elnök, és valóban a petíciós bizottság esetében ez tényleg egy gyönyörű nap, most először délelőtt ez a workshop, és itt van ez a petíció, amely olyan régóta foglalkozunk ezzel. Peter jár. Természetesen támogatjuk a petíciót, és van egy középtávú célunk is, egy részcél elérését ugyan ünnepelhetjük, de ahogy ez szokott lenni, az attól még, hogy néhány akadály elhárult, attól még a marakesi egyezmény teljes megvalósításán mindenképpen dolgoznunk kell. Tehát igen, ünnepelnünk kell, de nem hagyhatjuk annyiban a munkát. Igaz, Margaret?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 Elnök, köszönöm szépen, akkor szerintem befejezhetjük ezt a munkát is, tehát támogatjuk teljes mértékben a kérvényezőket, és ahogy tudják, a jogi bizottság, a kompetens bizottság ezzel kapcsolatban, és a ratifikációhoz szükséges a parlament jóváhagyása is. Három jelentéstevő van, az egyik Max Anderson, Anderson ez nagyon kedves svéd ember, ö, ö, zöld, és kedves, és nagyon hatékonyan dolgozik. Ennek a bizottságnak a nevében az a döntés született, hogy igen, fogunk erről véleményt készíteni a júri Bizottság számára, és ezt a véleményt Margaret Auken kolléganőnk fogja megírni. Ennek is nagyon örülünk. De ez egy, igazából egy formális dolog. A petíció a 0924-es petíció szellemében, tehát az új petíción keresztül folytatjuk majd a munkát, ugye már ma is utaltunk az újra, és követelni fogjuk a marakesi szerződés minél előbbi teljes végrehajtását. Tehát azt javaslom, hogy ezt a petíciót, a 924-est zárjuk le, a másodikat viszont, amely egy újabb keletű, azt hagyjuk nyitva, addig, amíg le nem tudjuk zárni. De ez már, ezt már regisztráltak egyébként, van száma is. Igen, egy pillanat. Tehát a 924-es beteljesítette a célját, ahogy Margaret is mondta, igazából pesgőzésre van okunk, mert sikeresnek mondható. Viszont a 964-es petícióval kapcsolatban én a petíció benyújtóját arra kérném, hogy ha akar, akkor adjon be egy újat, és akkor elvileg bezárhatjuk ezt is, mert ez is egy kicsit már elévült. Én ezt tenném, de maga a téma természetesen nyitva maradt, és tovább fogunk dolgozni egy Peti vélemény, illetve a két jogalkotási tervezet, amelyik a Márakes egyezményről szól, ennek a dolgoknak a keretében. A kollégák egyetértenek azzal, hogy így járjunk el? Az ebédszünet előtt még egy petíciónk van, úgyhogy fél percre adom csak meg a szót. Ebben az egészben a problém nem a parlament, probléma nem a parlamentnél volt, hanem a tanácson belül néhány tagállammal. Tehát nagyon fontos, hogy úgy segítsék a Júri Bizottság munkáját, hogy biztosítják azt, hogy ezek az akadályok elháruljanak, hiszen a tanács munkacsoportjaiból azt halljuk, hogy ott vannak a problémák ezeket kell szemmel tartani, és kérem az itt jelenlevő képviselőket, hogy a saját tagállamaiban, tagállamaikban adják tovább a PETI bizottság aggodalmait, hogy aztán az a tanács munkacsoportjaiba is tovább jusson elnök. Természetesen eh, ezt említes, említeni sem kell, így fogunk eljárni. Szemmel tartjuk a tanács munkáját, a tanács egy egész más intézmény, természetesen társjogalkotók vagyunk, együtt kell működnünk egymással, és időnként kicsit eh, ki kell másznunk a lövészárkokból, és meg kell próbálnunk együttműködni, ahelyett, hogy harcoljunk egymással de nyugodjon meg, a téma maga nem kerül az asztalról. Következő petíció a 845-ös. Egy Alszedorf nevű német szervezet adta be, ugyanakkor három másik szervezet vezetőinek aláírása is rajta van, és a Romániában élő fogyatékossággal élő emberek helyzetéről szól. A benyújtó nincs itt, úgyhogy egyből a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden próbálok reflektálni. Az írásos válaszokból is kiderül, hogy a helyzet Romániában a fogyatékkal élők szempontjából nagyon világos kritikák tárgya volt 2016-ban egy jelentésben is. Ajánlásokat is megfogalmaztunk 2016-ban Románia tekintetében ebben a kérdésben. Tehát a bizottság nyomon követi a helyzetet, és a strukturális alapok szempontjából is meg kell fontolni ezt a kérdést, hiszen pontosan az a célja ezeknek a programoknak, hogy minél kevesebben lakjanak bentlakásos intézményekben, és meg tudom erősíteni azt, hogy proaktívak és vagyunk, és nagyon odafigyelünk erre a kérdésre. Köszönöm. Péter? Az a véleményem, hogy a politikai tematikával foglalkoztunk ugye egész nap, és ebből kiindulva azt tudjuk mondani, hogy ismerős nekünk a problematika, még a, a Szlovákiába tett látogatásunk nyomán is megerősítettük ezt, és tudjuk, hogy tovább kell ezen dolgoznunk, és nyomást kell gyakorolnunk, hiszen tudjuk, hogy nem egyszerű ez a, ebben a, ezen a területen megoldást találni. Szükség van jó szándékra, szükség van a lehetőség kihasználására, ezért nyitva kell hagynunk a petát petíciót, és a petíció benyújtóinak el kell mondanunk, hogy a probléma megoldásán partnerekként együtt dolgozunk velük, de hát a ö, látogatás, Szlovákiában tett látogatás során is láttuk, hogy a célok azok nagyon jók, de a célokhoz vezető út nem egyszerű, és általában a tagállamoknak kell hálásak lennünk, hogyha segítenek a célok elérésében. Minden esetre hagyjuk nyitva a petíciót, és dolgozunk tovább az ügyön. Okay. I think, Peter, that you, you, uh, you... Úgy gondolom, Péter, hogy elégedettek a kollégák a javaslatoddal, úgyhogy akkor valóban hagyjuk nyitva a petíciót, és azt javaslom, igen, nyitva hagyjuk, és a román hatóságokkal vegyük fel a kapcsolatokat, írjunk nekik egy levelet, és emlékeztessük őket arra, hogy az ENSZ egyezménye szellemében, illetve az egyek, ezzel kapcsolatos európai jogszabályok értelmében milyen kötelezettségeik vannak, és hogy ezeknek meg kell felelniük. Jó, akkor így járunk le, így járunk el, és ezzel a délelőtti munkát be is fejeztük. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és kérem, hogy három órára mindenki jöjjön vissza.